Good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! 9 óra van. 9 óra van, és már is bele kellene vágnunk a munkába késlekedés nélkül. Különösképpen azért, mert ma reggel nagyon sűrű a napirendünk, és nagyon fontos napirendi pontokat tárgyalunk, Rögtön az első napi rendi pont a magyar elnökség prioritásainak a bemutatása a belügyek témájában, illetve a szociális integráció és a roma ügyek témájában. A magyar elnökség képviselői vannak itt, tehát az Európai Unió tanácsának magyar elnöksége képviselteti magát itt ma. De mielőtt még rátérnénk a hármas napirendi pontra, először elfogadjuk a napirendet. És itt jelenteném be, hogy a hatos napirendi pont, amely az EEAS SITSEN, tehát a Közös Helyzetelemző Központ működéséről szól, és Eston asszony mutatja majd be, későbbi ülésünkön kerül tárgyalásra, és ugyanez érvényes a hetes napirendi pontra. ami az egységes engedélyről szól. Ezt a napirendi pontot holnap fogjuk tárgyalni, január 26-án. Kérdezem, van-e valakinek ellenvetése? Ha mindenki egyetért, akkor fogadjuk így el a napirendet. Nagyszerű, akkor minden késlekedés nélkül térjünk is rá a mai munkánkra. Nagy tiszt, megtiszteltetés számunkra, hogy itt üdvözölhetjük Pintér Sándort, Magyarország belügyminiszterét, aki beszámol nekünk a soros elnökség belpolitikai területtel összefüggő prioritásairól és munkaprogramjáról, tehát most belpolitikai témákról lesz szó. Mindenkit figyelmeztetnék arra, kedves kollégák, hogy most két miniszter látogatott el hozzánk. Először a belügyminiszter beszámolójával kezdünk. Kérem, mindenki tartsa észben, hogy komoly témákat tárgyalunk, és nem szabad összekevernünk az egyéb szakterületekre vonatkozó kérdéseket a belügyi területekkel. Tehát a szociális integráció, igazságügy, bevándorlás és a roma stratégia nem összekeverendő hiszen a roma stratégiáról a magyar kormány egy másik képviselője fog majd szólni, szintén itt a Libe szakbizottságban, az elkövetkezendő órákban és napokban. Mivel két miniszter is ellátogat hozzánk, és még egyéb napirendi pontok is vannak a napirendünkön, amelyek szintén nagyon fontosak, mindenkit arra kérnék, hogy legyen szíves, legyen tekintettel az időkorlátokra. Azt javasolnám, hogy először hallgassuk meg miniszter urat az elkövetkezendő 10, maximum 15 percben. Ezek után a koordinátorok feltehetik az első körben a kérdéseiket, mindenki két percet kap. Utána visszaadjuk miniszter úrnak a szót, Pintér Sándor úrnak a válaszadásra. És ezután következik egy második forduló, amikor a képviselők is feltehetnek kérdéseket, elmondhatják megjegyzéseiket, és végül pedig miniszter úr ismét válaszol ezekre a felvetésekre. Tehát ilyen szerkezetben tudjuk ezt lebonyolítani, az elkövetkezendő 1 órában, 1 óra 15 percben. Ennél több időt nem szánhatunk erre, mert egy következő beszámolót hallgatunk meg, és jönnek majd a többi további napirendi pontok. Tehát nagyon sűrű ma a programunk. Tehát akkor még egyszer, tisztelettel köszöntjük Önt, miniszter úr, és Öné a szó. Tisztelt elnök, parlament nagyon örülök, hogy a magyar kormánynak a belügyi területéről tájékoztathatom önöket, tájékoztathatom a prioritásainkról, elképzeléseinkről, és elmondhatom azt, hogy milyen módon kívánunk együttműködni az Európai Parlamenttel. Számunkra útmutató volt a Stockholmi program. A Stockholmi program keretein belül az időarányos végrehajtásra koncentrálunk, és arra, hogy a prioritásaink teljesüljenek. Mindenekelőtt az első prioritásra szeretném felhívni a figyelmet, amely a szervezett bűnözésről szól. A szervezett bűnözést 2000-ben tárgyalta utoljára az Európai Unió teljes terjedelmében, és úgy gondoltuk, hogy az elmúlt tíz esztendő az okot és indokot ad arra, hogy ismételten áttekintsük át kell tekinteni több okból is. Egyik fő okunk az, hogy az elmúlt tízesztendőben rendkívül sokat változtak a körülmények. Egy válságot éltünk meg, amelyből még teljes egészében nem lábalt ki se Európa, se Magyarország, és ez a válság nem csak a gazdaságra hatott, nem csak az erkölcsökre hatott, ez hatott a szervezett bűnözésre is. Hatott a szervezett bűnözésre, és fel kell mérni, hogy milyen hatást gyakorolt rá, fel kell mérni azt is, hogy egyes országok milyen választ adtak a szervezett bűnözésnek a változásaira. Egyértelmű, hogy ennek a munkának az elvégzésére valamennyi uniós tagországnak a közreműködése szükséges, és nélkülözhetetlen az Európolnak, nélkülözhetetlennek a Frontexnek is a tevékenysége. Ennek megfelelően elkészítettünk egy kérdővet, egy anyagot, amelyet legutoljára a tanácsülésen meg is tárgyaltunk. Ezen a tanácsülésen jelen volt Juan Fernando López Aguilar úr is, aki hozzá is szólt, és ezzel a hozzászólásával gyakorlatilag az Európai Parlament és az Európai Tanács közötti együttműködést is erősítette, és rávilágított azokra az összefüggésekre amelyek lehetővé teszik a hosszú távú közös együttműködést együttmunkálkodást. az hogy jó volt ez a prioritás választás azt is bizonytja hogy a belső biztonsági stratégiával valamint az európai uniós bizottság novemberi közleményével összhangban jelöltük ki ezeket a feladatokat. Szeretnénk lendületet adni a szervezett bűnözés elleni küzdelemnek. Itt kiemelném azokat a pontokat, amelyek lényegesen rámutatnak, hogy milyen irányba kell haladni. Itt elsősorban emelném a jelenlegi helyzet felmérését, ahhoz minden országnak az együttműködése szükséges. Kiemelném az információ áramlást az információáramlás rendkívül fontos a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, és ebbe a, küzdelemben kiemelném azt is, hogy nem csak az Európolon kell adatokat szerezni, itt van a szeki amely Bukarestbe az Európai Unió határain kvülről szerez már bűnüldözési adatokat, bűnüldözési információkat, és kiemelt szerepemnek tartom azt az elkövetkezendő időszakban hogy a szeki központ által szerzett adatok azok eljussanak az europol értékelő elemző munkájához és gy a szervezett bűnözési törekvéseket már az európai határokon kvülről a balkáni útvonalon elhelyezkedő külső országok területén fel lehessen ismerni és meg lehessen a küzdelmet a szervezett bűnözőkkel szemben kezdeni. Kiemelném még a vagyon visszaszerzési törekvéseket, hogy a szervezett bűnözők ne érezhessék azt, hogy egyszer már megszereztek egy vagyontárgyat, megszereztek bűnös úton egy tulajdont, hogy azt életük végéig tudják birtokolni. Vissza kell tőlük szerezni ezzel a szervezett bűnözésnek a gazdasági hátterét. Meg tudjuk törni. Egy eh, projektcsoportot hoztunk létre amely projektcsoport az európai uniós tagállamok segtségével egy kézikönyvet fog szerkeszteni. ebben a kézikönyvben megpróbáljuk megállaptani a jelenlegi helyzetét a szervezett bűnözésnek a legjobb módszert az ellenük való küzdelembe mert minden ország ugye saját szempontjából megtalál egy egy választ a szervezett bűnözői magatartásokra az országon belül nyilvánvaló ez a legjobb válasz, de lehet, hogy a szomszédos országban, vagy egy harmadik, negyedik országban ennél lényegesen jobb választ találtak, és ezt a legjobb választ szeretnénk ebbe a kézikönyvbe közzétenni. A kézikönyv szerkesztéséhez az utolsó tanácsülésen felkértem valamennyi tagállam belügyminiszterét, hogy jelöljön ki szakértőt, járuljon hozzá az ő általa felismert szervezett bűnözői magatartások közzétételére és gy egy teljes könyvet kapjunk amely nem egy egy ország hanem európa teljes terjedelmében bemutatja a szervezett bűnözésnek a helyzetét és az ellene való küzdelmet. prioritások között szerepel a másik prioritásként a keleti partnerség. a keleti partnerség is hasonló gondolatokon telepszik, hisz európai határokon kívül már megpróbál olyan eredményeket elérni, hogy az európai gondolkodásmód a határokon túli országokban is gyökeret verjen, és ugyanúgy bíráljanak el dolgokat, ugyanúgy bíráljanak és ugyanúgy tevékenykedjenek például a illegális migrációval szemben, amilyen az európai elvárás. Így nyilvánvaló, hogy a határainkon kívül már egy olyan szűrőmechanizmus fog létezni, amely szűrőmechanizmus csökkenteni fogja a mi feladatainkat, a mi terheinket. És egyben lehetőséget ad ezeknek az országoknak, akik a keleti partnerségben részt vesznek, hogy hamarabb érjék el mind jogi, mind pedig államigazgatási tevékenység során az európai sztenderdet. A harmadik ilyen kérdés a e, keleti partnerséget követően nekünk még nagyon fontos a schengeni csatlakozás. a schengeni csatlakozás területén ugye két ország kérdéses jelen pillanatban bulgária és románia. amikor a kérdést felvetettük és a prioritások e, közé soroltuk akkor felmerült annak a lehetősége hogy a két ország a szakértői vizsgálatok tükrében megfelel azoknak a schengeni elvárásoknak, amely a szakértők számára útmutatást ad, és egyértelmű lesz a szakértői vélemény. A legutolsó szakértői tárgyalásokról azt az információt kaptuk, hogy Bulgária szárazföldi határai jelen pillanatban technikailag nem felelnek meg a schengeni elvárásnak. Románia teljesítette ezeket az elvárásokat, hangsúlyozom a technikai elvárásokról van szó, azonban miután Románia és Bulgária közös határán nincsenek kiéptve schengeni határok, addig Romániát nem tudjuk külön kezelni és külön tárgyalni, amíg Bulgária nem teljesíti a kötelezettségeket. A legutolsó tanácsülésem elnök úr is tanúja volt a bolgár belügyminisztérium kifejtette hogy a közeljövőben március közepéig teljesti ezeket a technikai elvárásokat és ennek megfelelően kéri az elbrálását. valamennyien tudjuk hogy csak százszázalékos javaslat alapján lehet schengenbe befogadni országot <clears throat> elnézést azonban eh, van két levél a német és a francia belügyminisztertől aki opponálja ennek a tagságnak a befogadását opponálja azért mert más területen igazságügyi területen a korrupció területén még nem megfelelő értéktéletük szerint bulgáriának és romániának a csatlakozása. sok más terület is van ennek megfelelően kicsit felgyorstanám a feladataink felsorolását itt kiemelném az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti PNR megbeszéléseket az utasforgalmi rendszerekben, amely úgy érzem, hogy jó ütemben és gyorsan halad, de felmerül még itt Kanadának és Ausztráliának is a PNR-hoz való csatlakozása. Tehát úgy gondolom, hogy ezek olyan területek, amelyek nem közvetlenül a tanács feladata, hisz a PNR tárgyalásokat is a bizottság vezeti, azonban nekünk oda kell figyelni és megfelelő módon elő kell segíteni ezeket a tevékenységeket. Kiemelt feladat még az Eurodac rendszernek a szolgálatba állítása. A legális migráció területén ugye több kérdés is van, az egyik ilyen kérdés a egységes engedélynek a kiadása valamennyi ország részéről, az egységes engedély kiadásáról. Előre haladott tárgyalások vannak. Van kérdés ugye a szezonális munka, időszakos munkavégzés engedélyezéséről, és természetesen itt a lehetőség a vállalaton belüli áthelyezésekről, amely a ICT nevet viseli amely azt gondolom a legközelebb áll a megegyezéshez hisz a tanácsi ülésen legutoljára valamennyi belügyminiszter aki hozzászólt az ilyen jellegű vállalaton belüli áthelyezések lehetőségét erősen támogatja de természetesen nem mondanánk le a magyar elnökség alatt az e, egységes engedély letárgyalásának és egységes engedély feltételeinek megfogalmazásáról sem kérdéses még a vízuminformációs rendszer elnézést a vízuminformációs rendszer ez eh, a júniusi dátumra megkezdje a működését és valamint a sis ii amely sis ii ugye az egy nagyon nagyon régi kérdés már hisz amikor magyarország még csak tagjelölt volt akkor már a sis ii nek az előtervezése megtörtént és ugye 2004-től már tagok vagyunk. Remélem, hogy ez hamarosan valóban eredményt érünk el ezen a területen. A Duna stratégia keretén belül is van feladatunk, és e Duna stratégia keretén belül mindenekelőtt szeretnénk ugye a Duna mentén, ugye a hetedik legnagyobb útjáról van szó Európának, ezen az út mentén kevés bűncselekmény történjen, ne történjen kábítószer, csempészet, kábítószerkereskedelem, és kiemelném még a veszélyes hulladékoknak is a területét. Tehát összefoglalva azt szeretném elmondani, hogy szeretnénk a biztonságot növelni, és a biztonságok növelésével párhuzamosan mérlegen tartani az emberi jogokat, az alapvető jogokat. Ha ezt a kettőt az önök segtségével a parlament segtségével ha megfelelő egyensúlyban tudjuk tartani akkor eredményesnek tekintjük a magyar elnökséget. köszönöm a figyelmüket várom kérdéseiket és szeretném jelezni hogy pont twelve és fél percet beszéltem tehát az időt teljestve van. Megköszönjük miniszter úrnak a beszámolóját, és köszönjük, hogy ennyire pontosan betartotta a rendelkezésre álló időt. És most következik az első kérdéskör. Kérek mindenkit, hogy két percet tartson be. Először tehát a néppárt nevében, ha jól értem, Carlos Coelho fog szólni. Igen, két perc akkor parancsoljon. Obrigado, Sr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tudom, hogy mindent megtesz, ami csak sikerül. Hadd mondjam el, hogy ránk számíthat az Európai Parlamentre, és el is jöttünk itt ma. Elnézést kérek, mert nem tudok majd itt venni a teljes ülésen, mert az Emberi Jogi Bizottság ülésére is el kell, hogy menjek. Pont az ő napirendjük is nagyon sűrű, nagyon fontos lesz. Először Bulgáriával és Romániával kapcsolatban szeretnék gyorsan egy kérdést feltenni a miniszter úrnak. Lehet, hogy retorikai kérdés ez, költői kérdés ez, de valójában nem költői. Azt kérdezném, hogy az önök elnöksége hogyan gondolja a önök elnöksége szerint valódi prioritás ez, mennyire prioritás ennek a két országnak a csatlakozása? Amennyire, amennyiben azt mondja, hogy igen, akkor én azt kérdezem, hogy az elnökség együttműködik ugye a parlamenttel, nagyon jól mondta a hozzászólásában, hogy szeretnénk Bulgáriát és Romániát a Schengeni térségen belül látná, látni, de itt bizonyos követelményeknek a teljesítéséről van szó a parlamentnek hozzá kellene férni ezekhez az értékelő jelentésekhez, hogy lássuk, hogy mi az eredmény, mi a szakértők véleménye. Már többször kértük ezt a tanácstól. Informális úton azt a választ kaptuk, hogy hát igen, meg kellene kapnunk ezeket az adatokat, de sajnos nincs tökéletes hozzáférésünk ezekhez az információkhoz, ez nem megfelelő számunkra. Nagyon kevés képviselő kukkanthat bele ezekbe az anyagokba, az árnyék előadók például nem tudtak tájékozódni megfelelően, és ez az Európai Parlament számára elfogadhatatlan. Nekünk is hozzá kell férni az információkhoz. A másik kérdés a szisszel kapcsolatos. Az ön véleménye szerint mi történik majd az önök hat hónapos mandátuma alatt? Milyen előrelépést látható majd a SZISZ 2-ben? A következő kérdés pedig az az ügynökség, amely a SZISZ-ért, az Eurodakért és ezekért az adatbankokért felelős. Ugye fontos itt az adatok védelme. Minket érdekel, ez első olvasatban dolgozunk az anyagokon. A magyar elnökség alatt lehetőség lesz-e eredmény elérésére? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm miniszter úr ezt az átfogó bevezető előadást. Nagyon sok területre kitért. Én szeretnék két vagy három kérdést feltenni az ellentmondásosabb kérdésekről elnökségük során. Múlt héten az a plenáris ülésen a menedékjogi csomagról részletes vita folyt. Nagyon örültem, hogy ez a téma prioritást kapott a magyar elnökség munkatervében, amelyről múlt héten számoltak be. Az én frakcióm szempontjából egy olyan probléma merült fel a csomaggal kapcsolatosan, hogy az újra fogalmazott eljárásoknak valamiféle előrehaladását kellene biztosítani, a 2012-es év a határidő a közös európai menedékjogi rendszer kialakítására. Kialakult az az elképzelés, hogy a tagállamok, a tanács aggodalmaskodnak a költségek miatt. Gyakran elmondják, hogy az, hogy a rendszert úgymond fejnehézzé teszik, tehát a folyamat elejére hozzák a költségek többségét, ez volna az előre lépés. Érdekelne, hogy ön mit tudna mondani részletesebben a javaslatokkal kapcsolatosan, az eurodakra is gondolok, vagy az eurodaknak a bűnöldözési szempontjaira. Azután említette a szervezett bűnözést és a belső biztonsági stratégiát. Az egyik kollégám, aki ebben szakértő, nagyon örült eh, annak, hogy hangsúlyt kap a szervezett bűnözés a csomagjukban, különösen eh, a csempészet és a maffiaellenes ellenes fellépések érdekelnének minket. Kerjó úr beszélt a Schengeni kérdésről, én ezt nem is akarom elismételni. A PNR kérdés is nagyon lényeges. Az Európallal kapcsolatosan pedig jó volna előrelépést elérni a Prüni döntéssel kapcsolatosan. Üdvözlöm minden esetre a nyilatkozatát. Köszönöm, Marász úr. A szocialistáktól most pedig az ALDE csoportot hallgassuk meg. Köszönöm, elnök úr, és miniszter úr, köszönöm önnek is, hogy ilyen terjedelmes listában számolt be azokról a kérdésekről, amelyek egyébként a tanács előtt vannak és a parlament előtt vannak ebben az időszakban. Ön úgy említi ezeket a témákat, mint a magyar elnökség prioritásait. Én igazából valamit nem hallottam, ami engem érdekelne, vagyis, hogy mi a magyar elnökség álláspontja bizonyos konkrét kérdésekben. Említette, azt az elképzelést, hogy fellépnének az illegális bevándorlás ellen az Európai Unió határain kívülről érkező bevándorlókkal szemben. Röviden említette azt az elképzelést is, hogy a legális bevándorlással is foglalkoznának. Én azt szeretném tudni, hogy a magyar elnökségnek vannak-e prioritásai ezzel kapcsolatosan, az egységes eh, engedéllyel a szezonális munkavállalókkal kapcsolatosan, ami pedig az Eurodakot illeti, az SND-beli kollégám eh, is rákérdezett erre. Érdekelne, hogy mi a magyar elnökség álláspontja azzal kapcsolatosan, hogy a bűnöldözési szervek hozzáférnének az Eurodac adatokhoz. Ezzel összefüggésben mi az álláspontjuk Schengennel kapcsolatosan? és a két említett ország Schengeni csatlakozásával kapcsolatosan a következőt kérdezném. Ön említette, hogy két levelet is kaptak két minisztertől, akik ellenzik ezt az elképzelést. Engem az érdekelne a magyar elnökségnek mi az álláspontja ebben a témában, a két levéllel kapcsolatosan. Illetve a Schengeni témakörben még hangsúlyoznék még egy dolgot. Coelho úr is említette ezt, véleményünk szerint elfogadhatatlan, hogy nem engedjük meg a parlamentnek, hogy hozzáférést kapjon dokumentumokhoz olyan esetekben, amikor nekünk véleményt kell adnunk az ügyről. Így kezeli a tanács a parlamentet. Véleményem szerint itt egyenlőségre volna szükség. Köszönöm, Sargentini asszony a zöldek nevében. Köszönöm, elnök úr. Rögtön rátérnék a bevándorlás és menedékjog kérdésére. Az első bel- és igazságügyi informális tanácsülés múlt héten volt Magyarországon, a Strasburgi Bíróság pedig kibocsátott egy döntést a Dublini ügyben, a visszafordított menedékkérőkkel kapcsolatosan, és újra felfüggesztették ezt a folyamatot. Én ezt egy egészséges döntésnek gondolom, de ez még nagyobb sürgősséget indikál a Dublini szerződés összefüggésében. Múlt héten a miniszterek felvetették ezt a kérdést, és ez érdekes volt számomra, hiszen megvizsgáltam a féléves terveit a magyar elnökségnek, és a napirendeken azt látom, hogy lesz még egy informális biotanács júniusban, és amikor menedékjogi vagy bevándorlási kérdésekről beszélnek, mindig a state of play kifejezést látom, vagyis az ügy jelenlegi állásáról próbálnak beszámolni, de én döntést is szeretnék látni, döntés hozási aktusokat, hogy ne lehessen vissza, azt, hogy nem lehet visszaküldeni például Görögországba bevándorlókat, ez ráerőszakol bizonyos megoldásokat tagállamokra. Az előző elnökséghez hasonlóan hasznos volna, hogyha készítenének egy felsorolást az irányelvekről, amelyekről, amelyeket szeretnének a következő fél évben elfogadtatni illetve Weber asszony gondolatai nyomán az keleti partnerségről szeretnék kérdezni. Egy szűrési mechanizmusról beszélnek az illegális bevándorlás ügyében. Mi ez a szűrő mechanizmus? Köszönöm szépen. On behalf of the ECR. Köszönöm szépen, most pedig az ECR nevében. Nem tudom, hogy van-e valaki itt a teremben, aki szót kérne. Nincsen. Akkor a GUE nevében Tavares képviselő kap szót. Bom dia, senhor ministro, obrigado pela sua apresentação. Köszönöm szépen, miniszter úr, és köszönöm szépen, hogy megjelent itt, és hogy bemutatta a terveiket. Nagy részben a bevándorlási kérésekről beszélt, és főleg az illegális bevándorlásról. Megemlítette ezt, de keveset beszél az illegális bevándorlás áldozatairól. A magyar elnökség során a tanács hogyan kívánja megvédeni az illegális bevándorlás áldozatait, illetve az embercsempészet áldozatait és emberkereskedelem áldozatait hiszen ez kapcsolódik a menedékjogi kérdésekhez is. A parlament dolgozott és dolgozik is egy olyan javaslaton, amely a menedékesek befogadására és letelepítésére irányul. És itt említjük, hogy ezek a menekültek kockázatokkal találkoznak a saját országukban, és ezért menekülnek ebből az országból, Európában kívánják rendezni az helyzetüket. A parlamentben a társ az együttdöntés kapcsán sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, egy jelentés is született erről. A menedékjogi rendszerekkel is foglalkozik ez a jelentés Például Magyarország is olyan helyzetben van, hogy nincsenek még szabályok a menekültek befogadására e tekintetben, és több ilyen tagállam is van. Mivel intenzíven kívánnak foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, ezért szeretném erre is felhívni az ön figyelmét az áldozatok kérdésére. Ők a földünkön a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő emberek. Magyarországnak szimbolikus szerepe is lehet ebben, hiszen a az 50-es években a magyar menekültek helyzetének rendezésére jött létre az ENSZ menekültügyi főbiztossága. Köszönöm szépen. For the EFD, any member in the room? Köszönjük szépen. Az EFD részéről kére valaki szót a teremben? Nem. Akkor Morvai képviselőasszony kap szót a függetlenektől újdonság az európai unióban hogy úgymond szükséghelyzet esetén valamely tagállamban más európai uniós rendőri erők is részt vehetnek a rend fenntartásában. én magam és az én választóim ezt természetesen felhábortónak tartjuk de hát tény hogy gy van ez a szabályozás az európai unióban. kérdezem miniszter urat hogy előfordulhat e az az abszurd helyzet hogy mondjuk egy hagyományos európai demokráciában mint anglia vagy franciaország azok a magyar rendőrök kerülnek bevetésre akik two thousand and two és two thousand and ten között szocialista liberális kormány eh, megbzásából eh, sok ezren ugye sok ezer eh, rendőr eh, szemeket lőtt ki eh, országgyűlési képviselőt vert papot vert idős asszonyokat lőtt nyakon ötgyerekes családapát vaktott meg szemellövéssel és a többi tehát hogy az a magyar rendőri állomány amely a nyolc éves szocialista liberális diktatúra alatt gyakorlatilag teljesen szereptévesztésbe került és alkalmatlanná vált arra hogy az emberi jogok európai normáinak megfelelően járjon el. megtisztulásra került e ez a magyar rendőri állomány és hogyha igen hogyan ha nem akkor miért nem? a második kérdésem mondaná e miniszter úr valamit arról hogy hogyan látja a terrorizmus elleni fellépés illetőleg harc és az emberi jogok tiszteletben tartása közötti látszólagos vagy valóságos ellentmondás különös tekintettel arra hogy magyarországon nemrég jelent meg egy olyan jogszabály amely azt a kifejezést használja hogy a terrorizmussal összefüggésbe hozható személy és az ilyen személy brói felhatalmazás nélkül lehallgatható megfigyelhető követhető lakása ugye úgymond bepoloskázható kérdezem ezt hogy például én magam európai parlamenti képviselőként tekintettel arra hogy budaházy györgy aki jelenleg terrorizmus vádjával mint ellenzéki vezető másfél éve börtönben van az ő jogvédelméért következetesen kiállok belekerülhetek ebbe a kategóriába hogy a terrorizmussal összefüggésbe hozható személy. köszönöm szépen. First... köszönjük szépen. azt gondolom hogy itt az ideje hogy miniszter úr akkor arra az első kérdéskörre válaszoljon parancsoljon megadom a szót. Köszönöm szépen elnök úr a szót, és köszönöm a képviselőknek a kérdéseket. Az első kérdés Coelho úrtól származik, és azt kérdezi ugye, hogy mi a magyar álláspont, a valódi álláspont a Románia és Bulgária Schengeni csatlakozásával kapcsolatban. Mi támogatjuk Romániának és Bulgáriának a Schengeni csatlakozását, azonban természetesen örködünk afelett is, hogy a technikai feltételek teljesítése után kerüljön ez sor. Van egy szabály. Ezeket a szabályokat mi mindig tökéletesen szeretnénk betartani. A szabály az, hogy a technikai feltételeknek meg kell felelni minden egyes jelölt országnak, és ha ezeknek a technikai feltételeknek megfelel, akkor lehet az Európai Unión belül a Schengeni államoknak a része egyértelmű hogy jelen pillanatban a szakértői vélemények alapján bulgária szárazföldi határán a török határon kapitán andrejevo térségében nem felel meg ezeknek a technikai elvárásoknak ezt nem csak a szakértők mondják ezt mondják már a felismerés alapján a bolgár belügyminisztérium tisztségviselői és maga a bolgár belügyminiszter úr is. egyben arra is géretet tettek mint emltettem hogy március közepéig ezeket a hiányosságokat megszüntetik és akkor úgy gondolom egy ismételt szakértői ellenőrzéssel pontosan birtokába lehetünk annak hogy megfelelnek az elvárásoknak. tehát magyarország támogatja ha ezeknek az elvárásoknak megfelelnek. ön felvetette azt a kérdést hogy nem férnek hozzá a parlamenti képviselők megfelelő módon a különféle informális vagy titkos anyagoknak. Az nekem adott tájékoztatás alapján tanács épületén belül meghatározott módon hozzá lehet férni ehhez, de nem küldte át a tanács a parlamentnek ezeket az anyagokat. Jól gondolom, és úgy tudom, hogy így van. Én azt, azon dolgozom, és azon próbálok meg eredményt elérni, hogy a későbbiekben az ilyen jellegű anyagok megfelelő biztonsági előírások betartásával, megfelelő titkossági normáknak a betartásával a parlament által kijelölt személyek részére is olvasható legyen és közvetlenül hozzáférhető legyen. Azoknak a szakértőknek, akik ebben állást foglalnak, munkát készítenek el, úgy gondolom, hogy ismerniük kell ezeket az anyagokat a sis ii vel kapcsolatos kérdése az már egy érdekesebb kérdés reményeink szerint two thousand and thirteen ba ennek működnie kell. az uniós tanács megegyezett abban a belügyminiszterek megegyeztek abban hogy minden egyes alkalommal ha informálisan is de erre a kérdésre rákérdeznek hogy mindenki érezze annak a súlyát hogy az idő megy és még nincs megfelelő eredmény ezeken a területeken. Tehát az idő arányosan szeretnénk, hogyha ez bekövetkezne. Az adatvédelem volt a következő kérdés, amely kiterjedik a, a, a e, e, SIS-2 területére is. Kérem, az adatvédelmi elvárásoknak minden területen meg kell felelni. Anélkül nem szabad egyetlen egy rendszert sem e, szolgálatba állítani, hogy az adatvédelmi elvárásoknak mind a technikai, mind pedig a személyi területen ne feleljen meg, tehát én azt gondolom, hogy ennek meg kell tudnia felelni. A Moares úrnak a kérdései, azt gondolom, hogy ez egy külön kérdés, ugye újra fogalmazott eljárás a menedékjogi csomag tekintetében, hát hogy a menedékjogi csomagnak és a költségek miatti aggodalmak. Úgy látszik, hogy a költségek mindenkit érintenek, és mindenkit érint ez a kérdés, hisz legutoljára a tanács ülésen az ebédnél a fő kérdés az volt, milyen legyen Európai Uniónak a költségvetése a következő időszakban, és a jelenlegi költségvetési pénzekből melyek azok amelyek feladatok, amelyek még teljesíthetőek ugyanilyen kérdés az eurodac eh, rendszer és az eurodac rendszerbe történő betekintés. miután a szervezett bűnözés elleni küzdelem az egyik fő célirányunk én úgy gondolom hogy ebben az eurodac rendszerben bűnüldözési célból is eredményes lenne hogyha betekinthetnének a meghatározott bűnüldözési hatóságok természetesen itt is figyelembe kell védeni az adatvédelmet és az emberi alapvető jogokat de nem mondhatnak le a bűnüldözési hatóságok egy olyan területről ahol embercsempészet folyik nem mondhatnak le a szervezett bűnözés egyik legkiemelkedőbb területéről. prümi területtel kapcsolatban. A prümi területtel kapcsolatban azt tudom elmondani, ugye, hogy augusztus ten én ha jól emlékszem, hatályba, igen jól, augusztus ten én a prümi egyezmény hatályba lép. Itt is ugye egy anyagi kérdés van, sok tagország tudja ezt a hármas feladatot teljesíteni, ugye a Prümi Egyezményben a új nyomazonosítás, a DNS azonostás és a gépjármű nyilvántartáshoz való közös hozzáférés a kérdés én egyet tudok biztostani hogy magyarország ezt teljesteni fogja augusztus ten ig a gépjármű nyilvántartásunk kész dns nyilvántartásunk kész és az új nyomnyilvántartásunkra a felkészülés megtörtént közbeszerzés megtörtént a végrehajtáson van a hangsúly. a miniszterekkel való eh, tárgyalás során sajnos azt kell megálltani hogy nem minden ország van összesen négy ország van aki teljestett már minden elvárást a többiek hasonló módon mint magyarország nagy valósznűséggel teljestik de van egy két ország aki ezt anyagi erőforrások hiányában azt mondja hogy nem tudja teljesteni. megnézzük ezeket az országokat hogy milyen segtséget tudunk nekik nyújtani ahhoz hogy ez mindenféleképpen teljestésre kerüljön. a Következő kérdés Weber asszonynak, mondja mi az álláspontunk az illegális bevándorlással és a legális bevándorlással kapcsolatban? Az illegális bevándorlás az elmúlt időszakban a szervezett bűnözés egyik üzletága is lett, gy tekintsünk rá. Tehát egy olyan e, üzletág lett, ahol megszervezik ezeket az illegális bevándorlókat, hozzák, és úgy szeretném mondani egy következő e, kérdésre is, amit e, tavares úr tett fel hogy a veszélyből jövő olyan országból jön ahol veszélyben van. kérem nem csak veszélyben van amikor eljön hanem veszélyt vállal azzal is amikor útra kel és ott van. tragikus események soráról tudunk például magyarországon a Tiszán keresztül, az egyik határfolyónkon keresztül kvántak átevezni, a csónak felborult, családok haltak meg ezen az úton, tehát nem csak a veszélyből jönnek, a veszélyt vállalják, és úgy érkeznek ide. Összesen egyetlen egy ember élte túl például ezt az eseményt, amiről beszélek. Tehát én az illegális bevándorlással kapcsolatban, amelyik gazdasági hátteren alapul csak és szerencsevadászokat eh, tekint, azokat úgy gondolom nem kell befogadni. Azonban meg kell minden esetben vizsgálni, különösen a menedékeseknél, hogy milyen lehetőségünk van jobb életkörülményt biztostani ennek és a másik kérdés meg az hogy a szervezett bűnözés amely erre települ rá ezen a tekintetben annak meg nem szabad kegyelmet adnunk a szervezett bűnözői területeket azokat itt a szervezőket amelyik eh, kizsigerlik, kiszapolyozzák azt a kis anyagiakkal rendelkező menekülőket is, azokat el kell fogni és meg kell szüntetni. A legális bevándorlással támogatjuk az egységes álláspontot, tehát egységes engedély kiadását, és nagyon remélem, nagyon remélem, hogy az magyar elnökség ideje alatt ebben közös álláspont, <coughs> közös álláspont alakul ki. A szezonális munkát is sokan támogatják, mi is, bár Magyarországot kevésbé érinti ez a kérdés, és nagyon nehéz itt, ami a tanácsülésen felmerült. Meddig szezon a szezon? Ugye a gyümölcsszedésnél a szezon az pár hét ha a turisztikát vesszük figyelembe, akkor már pár hónapról beszélünk, és sok tekintetben, hogyha egy építésügyi szezont veszünk figyelembe, egy-két évről. És ugye a nagy kérdés az, hogy a szezonális munkások szociális hátterét ugyanúgy állapítjuk -e meg, mint az állandó embereknek a hátterét. Ugyanolyan iskolai lehetőséget adunk a gyerekeknek, ugyanolyan lehetőséget a családjaiknak, általában itt van jelentős nézetkülönbség. ugyanakkor teljes az egyezőség a vállalaton belüli áthelyezésre én azt gondolom miután a parlamenten belül sem okoz egységes csomagot ez a hármas tétel hogy egyszerre nem tudjuk az egészet felfalni de kezdjük felosztani. tehát a vállalaton belüli áthelyezésben ahol egységes az, az álláspontja a tanácsnak akkor azt terjesszük a parlament elé beszéljük meg a parlamenttel hogy ezt kvánják vagy nem kvánják. én azt gondolom ez megoldható feladat és már csökkentettük a kétséges feladatainkat egyben segtséget ad a megoldására a másik két feladatnak is tehát arra hogy az egységes befogadás legális bevándorlás hogy legyen és a szezonális bevándorlásnak is egyes kérdéseire bűnüldöző szerveknek a betekintésére én amikor konkrét ügyről van szó tehát az adatszűrést azt nem tartom szerencsésnek és nem támogatom de amikor konkrét ügyről van szó vagy egy konkrét feladatról van szó én azt gondolom nem szabad a szemünket befogni tehát nem szabad a bűnüldöző szervek szemét sem befogni ilyen esetekben lehetőséget kellene nekik biztostani hogy az valamennyiünk biztonságát az unión belül megfelelő módszerekkel tudják érvényesteni. ez nem öncélú feladata a bűnüldözési szerveknek meg kváncsiak. e bűnüldözési szerveknek az a feladatához kötődik hozzá hogy az európai unió állampolgárainak önöknek a gyermekeinknek nagyobb biztonságot nyújtson és ezekhez a nagyobb biztonságnyújtáshoz azt gondolom a lehetőségeket nekik meg kell adni. a Schengennel kapcsolatban mi a magyar álláspont, ez ismét elhangzott. El szeretném még egyszer mondani, magyar álláspont az, hogy mi támogatjuk a két ország Schengeni csatlakozását, de mind a két országnak teljesítenie kell a technikai feltételeket. Tehát én e, ezt az álláspontot képviselem. Sargentini úrnak e, Strasbourgi Bíróság és a Dublin Ugye van a Dublini Egyezmény, röviden meg? No, of course, you go ahead, uh, Köszönöm szépen, te, tessék. A Dublini rendelet, amely ugye ennek a felfüggesztéséről van szó Görögország irányában. Ugye Görögországban mintegy 40 eh, ezer olyan eh, illegális migráns van, amivel a görög állam nem tud mit kezdeni itt ugye két lépést is tettünk egyik oldalról azt hogy ideiglenesen odaküldtünk eh, a eh, határvédelemre egységeket amelyben magyarország is részt vett amely forty kal csökkentette azért az illegális bevándorlást tehát itt a határvédelemben még van mit tenni ugyanakkor ennek a felfüggesztése a dublin rendeletnek ugye most a strasbourgi bróság megfelelő iránymutatást szabott minekünk a brósági télet szent tehát a brósági téletet be fogjuk tartani és újra át fogjuk tekinteni ennek a kérdését. keleti partnerség szűrő szerepe hat ország van benne az európai unió határai mentén ebbe a keleti partnerségbe ugye fehér ukrajna moldávia grúzia örményország tehát ezek a határok mentén hogyha ugyanazok elvek mentén dolgoznak az illegális migráció keretén belül ugyanolyan feladatokat látnak el akkor nagy valósznűséggel az ő rajtuk keresztül keletről áramló menekültet illegális migrációs áradatot meg tudják fogni és nem csak hogy megfogják, hanem azonos elvek alapján bírálják el, mint az unióban belül lennének. Én ezt tekintem egy eh, szűrő feladatnak, és egyben nem csak azt, hogy megfogják ezeket az illegális migránsokat, hanem azt is elérjük vele, hogy az ő jogrendszerük egyre jobban hasonlít az Európai Unió jogrendszerére, egyre jobban hasonlít az elbírálási módjuk is ennek megfelelően. És eh, tudom hogy az ensz menekültügyi főbiztonsága one thousand nine hundred and fifty six hoz kötődően jött létre ezért is meg egyébként is a menekültügyi főbiztonság irányelveit tartjuk magyarországon külön irodájuk van nekik és azt gondolom hogy ennek az irodának az útmutatásaival maximálisan egyetértünk. Morvai Krisztina képviselőasszonynak a más ország rendfenntartói. Ez bizonyos mértékig most is megvan, hisz eh, Magyarországon ön is találkozott már a Balaton mellett külföldi rendőrökkel, turisztikai idegenforgalmi helyeken, ahol külföldi állampolgárok jelentős tömege megfordul hogy elsősorban segtse azoknak az állampolgároknak a tevékenységét akik nem tudnak eligazodni az országba. magyar rendőr is van horvátországban ami ugyan nem eu s ország de a horvát tengerparton segti a magyar turistáknak a részét tehát ez az első számú feladat és az elmúlt időszakban voltam Bajorországban, megegyeztünk a bajor belügyminiszterrel, hogy az Oktoberfesten magyar rendőrök is segítik a közrend közbiztonság fenntartását. Nem kell attól tartani, hogy más országban karhatalmi egységek vesznek részt a tevékenységbe, és itt egy választ is adnék hogy úgy gondolom hogy magyarországon a rendőri állásfoglalás megváltozott a two thousand and two two thousand and ten es közötti között hisz ezt bizonytja az is hogy azok a rendőri vezetők akik ezzel nem értettek egyet azok a testülettől kérték az eltávozásukat saját maguk jelentkeztek erre. tehát eh, én ilyen szereptévesztésben nem hiszek. a terrorizmus és emberi jogok között ugye természetesen mérleget kell tartanunk. Azok az országok, akik már terrorizmustól többet szenvedtek, azok egy kicsit hajlamosak arra, hogy ebbe az emberi jogokba a mérleget egy kicsit lejjebb billentsék, de azt gondolom, hogy reálisan kell ezt megtekinteni, reálisan kell megnézni, és meg kell találnunk azt a közös mérleget, amelyik egyensúlyba tartja a terrorizmus elleni küzdelmet a bűnözés elleni küzdelmet és az alapvető emberi jogoknak az érvényre juttatását. Köszönöm szépen, elnök úr! Thank you. Köszönjük szépen! Tíz órára várjuk a második minisztert. Balogh Zoltán urat várjuk a társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkát, és ő fog beszámolni a roma kérdéskörről. Úgyhogy most azt javasolnám, hogy nyissuk meg a második körét a kérdéseknek. Tíz képviselőkért szór, szót, és le is zártam ezzel a felszólalók listáját. A következő kapnak szót Sógor, Diaz Temére, Hankis, López, Strassa, Intfeld, Makovei képviselők. Úgyhogy azt javasolnám, hogy egy percre korlátozzák a felszólalásaikat, annak érdekében, hogy válaszolni is tudjon Pintér miniszter úr a kérdésekre. Kicsit sűrű a programunk, úgyhogy Tavares úr mindjárt megkapja a szót. Akkor tisztázzuk, lehet, hogy elveszett a tolmácsolás során, de szerettem volna tudni, hiszen a kérdésem arra koncentrálódott, hogy a tanács a visszafogadásra vonatkozóan fog-e döntést hozni. Válaszol erre, miniszter úr? Reményeim, igen. Yes. Thank you for being concise. Köszönjük szépen, hogy ilyen összefogottan válaszolt. Akkor Sogor úr. Köszönöm szépen. Hát szerettem volna kicsit többet kérdezni. Buszutil úr nincs itt, úgyhogy a néppárt nevében én fogom feltenni a kérdést. Schengen. Teljesen egyértelmű, hogy vannak kritériumok, technikai kritériumok, amelyekkel van még gond, és a kérdés az, és az igényünk az, hogy nagyon világos kritériumokat fogalmazanak meg, hiszen a korrupció és az igazságügyi együttműködés és a verifikációs folyamatok azok, amik gondot okoznak. Most pedig magyarul folytatom. És alapvető jogok. Indokoltnak tartja a javaslatot, hogy a Frontex kezelhessen személyes adatokat a jövőben. És harmadszor szolidaritás, európai szolidaritás. Megfelelőnek látja a magyar elnökség a gyors reagálású határüzéleti csapatok bevetését Görögországban és szükségesnek tartja további intézkedések megtételét, ami pedig a menekültügyet illeti pénzügyi szolidaritásra számthat e görögország? görög kollégák nevében is teszem fel a kérdést. köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Ami a szolidaritást illeti, a tegnapi terror támadás áldozataival kapcsolatos szolidaritásról kérdezném az oroszországi támadásra gondolok. Köszönöm szépen a munkáját, és remélem, hogy sikeres lesz az elnökség munkája, ami az szervezet bűnözést illeti. Ezek határokon átnyúló kérdések, az internetes bűncselekményekről is beszélhetünk, a pénzmosásról, a drogkereskedelemről, az euró, hamisításról, műtárgyak hamisításáról, fegyverkereskedelemről, emberkereskedelemről, gyermekkereskedelemről, ez mind határokon átnyúló kérdés. Az Europol nagyon fontos szerepet játszik közösségi szinten, kormányközi együttműködés eredménye. A magyar elnökség az Europol rendeletet elfogadtatja-e minél hamarabb, és ez együttdöntési szerepet ad az Európai Parlamentnek a Lisszaboni szerződés alapján. A magyar elnökség fogja-e az Europol értékelés folyamatát gyorsítani, hangsúlyozni, hiszen itt 2012 a céldátum, illetve 2013-ra meg kell születnie az Europol rendeletnek, az új rendeletnek. Köszönöm szépen. Köszönöm. A terrorelhárítás irányát és prioritásait az Unióban, mint tudjuk, a terrorelhárítási stratégia és a hozzá kapcsolódó évente felülvizsgált cselekvési terv határozza meg ezen belül azonban van három olyan kérdés ami úgy érzem hogy az utóbbi időben nagyon az asztalon van nagyon előtérbe került ezekkel kapcsolatban kérdezném miniszter úr véleményét csupán jelzésszerűen az egyik a terrorfinanszrozás itt most nem az utasforgalmi adatok és swift problémájára gondolnék hanem az úgynevezett non profit sokszor jótékonysági szervezetek terrorfinanszrozási szerepére ez egy viszonylag új keletű probléma akik hát fedő tevékenységet folytatnak és valójában terrorfinanszrozásban működnek közre a második a, terror, a terrorizmus és a szervezett bűnözés kapcsolata hiszen ugye nagyon sok tapasztalat mutat arra hogy terrorista csoportok a szándékaikhoz a megfelelő képességet a szervezett bűnözés csatornáin keresztül szerzik meg jól lehet a kétféle tevékenység bizonyos szempontból ellentéte egymásnak hisz az egyiket az ideológia a másikat a pénz vezeti de mégis az együttműködésük az hát idézőjelben nagyon gyümölcsöző nek mutatkozhat. a harmadik kérdés hogy hogyan lehetne javtani az információ az eu n belül például a terrorelhártásban a különböző fúziós központok együttműködésének az elősegtésére van e valamilyen elképzelés? köszönöm. Romero. Romero asszony. Köszönöm, elnök úr. Továbbra is szeretnék a menedékjogi csomagról beszélni. Jelen pillanatban van egyfajta zavar, hiszen összekeverik a menedékkérőket az illegális bevándorlókkal. És ez elfogadhatatlan nemzetközi védelmet élvez a legtöbb menedék kérő. a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság előtt is szerepel ez a kérdés a görög kormány kapcsán. Itt egy olyan kérelemről van szó, ami nem feltétlenül a menedékjogi státuszra irányul, hanem a szubszidiális védelemre a legtöbben kiegészítő védelmet kérnek a nemzetközi védelem mellett, és önök pedig a Dublini rendeletre hivatkoznak, ezt felfüggesztik, ez nem megoldás. Köszönöm. Üdvözlöm, tanács minisztere, és üdvözlöm itt a szakbizottságunkban is. Nagyon átfogó, nagyon nagy volumenű programot mutatott be az elnökség részéről, és azt kell mondanom, hogy az, a menekültügyi csomagban üdvözöljük és támogatjuk a tevékenységüket a PNR megállapodás vonatkozásában is. Úgy gondolom, hogy a szenge-nel kapcsolatos magatartás ebben a körben olyan ügy, amit mindannyian szívünkön viselünk, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy csatlakozzanak további országok, de hát egyszerűen olyan a mérce, amit mindenkinek be kell tartani. Üdvözlendő az is, hogy a jobb együttműködésért sikra szállnak a tanács és a parlament között, ezt támogatjuk mi is, és osztrák képviselőként természetesen örülök a Duna stratégiával kapcsolatos terveki, tervükért is. A biztonság és a negyedik pillérrel kapcsolatosan szerettem volna többet hallani még öntől. Mrs. Intervelde asszony. Uh, Köszönöm szépen, nagyon gyorsan három kérdés. Először is. A tanács elfogadta azt a mandátumot, hogy az USA-val is tárgyal az amerikai, illetve a transatlanti adatvédelmi ügyben. A kérdés az, hogy a magyar elnökség kérje azt, hogy felgyorsuljon ez a folyamat. A második kérdés az erodakhoz való hozzáférés a bűnöldözési hatóságok számára. Van-e kapcsolat a menekültügyi politika és a szervezett bűnözés között. Szerettem volna tudni, hogy honnan jön ez a konklúzió, amit leszűrtek. Az utolsó kérdés pedig február 9-én a magyar elnökség meg fog rendezni egy konferenciát a családpolitikában és a születésszámok vonatkozásában. Nyilván vannak olyan tagállamok, akik mindig hangsúlyt helyeznek a szubszidaritásra, és ezért kérdezem azt, hogy az Európai Uniónak mi köze van ehhez a témához. Amennyiben úgy érzik, hogy van közünk hozzá, akkor kérném azt, hogy garantálják azt, hogy a családok is ott lehessenek. Thank you. <clears throat> Thank you, Chair. Makové asszony, köszönöm szépen, elnök úr. A kérdésem kapcsolódik egy korábbi kérdéshez, a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harc összefüggésében itt vagyok, és ez a korrupcióhoz is kapcsolódik, a szervezett bűnözés és a terrorizmus nem létezhet korrupció nélkül. A bizottság dolgozik azon, hogy készítsen egy közleményt az EU korrupcióellenes politikájáról. A kérdésem a következő támogatják-e ezt a munkát, a bizottság ezen munkáját, vagyis hogy egy Európai Uniós szintű szakpolitikát dolgozzanak ki a korrupció ellen. Tervezik-e, hogy támogatni fogják, és hogy megerősítik ezt a szakpolitikát, és hogy esetleg felgyorsítják ezt a folyamatot, vagyis hogy ez a közlemény minél hamarabb megszülessen. Köszönöm. Miniszter. Köszönöm, miniszter úr, öné a szó. Köszönöm Igyekszem röviden válaszolni a kérdésekre. Első dolog ugye a sógor úrtól a Schengen kérdése. Egyértelmű számomra, hogy a Schengeni csatlakozás mellett mi elkötelezettek vagyunk, ezt ismételten kihangsúlyozom. Az, hogy a korrupciónak és az igazságügyi területnek, amelyet a francia és a német eh, belügyminiszter úr levele tartalmaz, hogy ez milyen eh, befolyással lesz erre az egészre azt nem tudom megmondani de mindenféleképpen egyértelmű hogy one hundred ának kell a tagállamoknak a schengeni tagállamoknak a szavazata ahhoz hogy valaki schengeni tag legyen a frontexnek a gyors egységei görögországban mint emltettem kiváló eredményeket értek el magyar egységek is voltak mind gépjárműveket technikai eszközöket mind személyzetet biztostottunk hozzá. kérem még egyszer hangsúlyozom forty kal csökkent az illegális határátlépés a görög török határon kettő hónap alatt kettő hónap alatt. De egyértelmű az is, hogy ezek a gyorsegységek nem képesek folyamatosan ezt biztosítani, erre más megoldást kell találni, hisz nem erre lettek létrehozva A pénzügyi szolidaritásról is tárgyalunk azonban mint mindenki tudja a legnehezebb a pénznek az elosztása és a pénznek az igazságos elosztása. hát én ebben hogy mikorra sikerül döntést hozni a tanácsnak és milyen javaslatot fog előterjeszteni nem tudom. a következő kérdés az valóban ugye tegnap este valamennyien tudjuk hogy oroszországban a repülőtéren egy terrortámadás történt amelynek ismereteim szerint most már több mint thirty halottja és one hundred and thirty five sebesültje van hát eh, részvétemet fejezem ki a halottaknak és a sebesülteknek sok eh, európai uniós állampolgár is eh, elhalálozott illetve megsérült reményeim szerint valamilyen módon ennek a terrorcselekményeknek a későbbiekben megfelelő választ tudunk adni. A következő a Európol eh, értékelése, eh, Európol rendelet eh, gyorsítása. Kérem, én mindennek abba a, a tevékenységnek a élharcosa vagyok, amely a biztonságot növeli és úgy gondolom, hogy az Európolnak az ilyen jellegű tevékenységeinek a felgyorsítása, eredményesebbé tétele, az valóban a valamennyünk biztonságát növelni fogja. Hankis úrhölgynek a terror elhártási stratégia és cselekvési stratégia itt ugye mindig van a finanszrozási kérdés most már többedszer jutunk hozzá és hangsúlyozom az ebédünkön az informális ülés a biüt informális ülés ebédjén az egyik fő kérdés a következő éveknek a finanszrozási kérdése volt kérem belügyi igazságügyi területen az európai uniós költségvetésnek az one át se éri el six fél milliárd forint mindössze a belügyi igazságügyi költségvetés el kellene volna gondolkodnunk hogy mennyire fontos számunkra a biztonságunk a saját biztonságunk és elegendő e az az anyagi erőforrás amelyet rá a következő ilyen kérdés volt Hankis úrhölgyhőtől, hogy a szervezett bűnözés és a terrorizmus összekapcsolható-e. Ha hát megnézzük, ugye a terrorizmus ideológiai alapon van, de ahhoz, hogy a tevékenységét tudja folytatni, anyagi erőforrásokra van szüksége. Az anyagi erőforrások jelentős részét nem ideológiai alapon szerzi meg, hanem többek között közismerten olyan tevékenysége például kábtószer termeléssel kábtószer kereskedelemmel amiért a későbbiekben fegyvereket robbanóanyagokat tud vásárolni. és itt van az összeérés a szervezett bűnözés és a terrorizmus között hisz megtermelik ezt az illegális anyagot ezt a kábtószert a szervezett bűnözés közreadásával pénzt kapnak érte és ismét a szervezett bűnözők közreműködésével fegyvert robbanóanyagot vásárolnak tehát ideológiával nem lehet robbantani. Ideológiával a célt lehet kitűzni, és a robbantás irányát lehet meghatározni. És a nek a kérdése, Magyarországon létrehoztuk a terrorelhártási központot. Én azt gondolom, hogy ez a terrorelhártási központ más nyugat-európai országhoz hven kiválóan hajtja végre a feladatát, és remélem, hogy az információ áramlásban is olyan mértékig részt vesz, hogy valamennyi Európai Uniós országtól a megfelelő információk egymás között működni fog. A romero úrhölgynek ugye a menedékjogi csomag és az illegális bevándorlás hogy ez két külön csomag nem egészen nem egészen mert akit fogadjuk el mint illegális bevándorló és már valaki felvilágostotta az európai jogrendről ötödször hatodszor már menedékkérőként fog megjelenni vagy ha az egyik országban már menedéket kért és elutastották és sikerül más uniós országba átmennie ott már nem illegális bevándorlóként fog megjelenni hanem ismételt menedékkérőként. tehát vannak klasszikus menedékkérők aki előtt a veszélyhelyzet menekülése miatt eh, a veszélyhelyzet eh, miatt menekül el abból az országból családjának vagy a saját menedéke miatt. és vannak azok a kalandorok akik felismerik és sajnos ezek vannak többen és visszaélnek a menedékkérővel de ezt a menedékcsomagot ezt tárgyalni fogjuk és ezt a menedékcsomagot reményeink szerint le is tudjuk zárni a magyar elnökség alatt kiegésztő védelem kvalifikációs terület ez a lezárása akkor ennek alapján meg fog történni. igen tehát a kvalifikációs irányelv dublin és az eurodacot egy csomagba szeretnénk tárgyalni és lezárni a mi elnökségünk ideje alatt. strasser képviselő úrnak szeretném mondani hogy igen a schengen egyértelmű csak akkor ha a technikai feltételek teljesültek csak akkor szabad tovább engedni. a parlament és az együttműködés a parlamenttel kiemelkedő feladat a mi elnökségünk alatt és én ezt szeretném hogyha általános lenne hisz ha saját országunkat megnézzük a saját országunkban a parlament nélkül senki nem tud megfelelő döntéseket hozni ez ugyangy kell hogy érvényesüljön a későbbiekben majd az európai unión belül is. és a duna stratégia kérdésében a Duna stratégia egy kiemelt szerepet játszik, külön államtitkárságot hoztunk létre, beemeltük a államigazgatási rendszerbe, annak érdekében, hogy a Dunamenti országok javaslatait azt figyelembe vegyük, illetve déli irányban Szerbiával közösen egy olyan Duna kapitányságot szeretnénk fölálltani amely a aldunai részeknek a szervezett bűnözői részeivel kereskedelemmel veszélyes hulladék szálltásával kapcsolatban egy megfelelő ismeretanyaggal fog és egy megfelelő biztonságot tud nyújtani. itt egy szigorú intézkedéssort szeretnénk bevezetni. a pnr tárgyalás az usa val szeretném kihangsúlyozni ugye hogy ez a bizottság kapott rá mandátumot mi csak elő tudjuk segteni azt gondolom hogy valamennyi uniós ország elnézést kérek valamennyi uniós országnak a biztonságát növeli ez és ugyanakkor felvet egy másik kérdést is rögtön az unión belüli pnr kérdését mert hogyha csak az egyesült államokkal kanadával és ausztráliával oldjuk ezt a kérdést meg akkor a kifelé menő repülőgép forgalmunk biztonságosabb lesz mint az unión belüli repülőgép forgalmunk. nagyobb biztonságot nyújtunk az euróból ki és beutazóknak mint hogyha valaki bécsből párizsba párizsból londonba fog utazni. én azt gondolom hogy ezt alaposan végig kell gondolnunk a későbbi időben hogy helyes e ez. a eurodac és a pnr eurodac rendszerbe hogy a bűnügyi terület betekintsene szerintem válaszoltam igen fontos lenne hogy lehetőséget kapjon. a korrupcióellenes kérdés macovei asszonynak kérem szépen kiemelkedő ezt az országon belül is bizonytjuk hisz olyan törvényt hoztunk létre az elmúlt időszakban magyarországon ahol a elsősorban hivatásos állomány területén kiemelkedően fontos egy olyan biztonsági rendszer ellenőrzési rendszernek a működtetése hogy mindenki megfelelő életmódot folytasson aki hivatásos tag lesz. ezt kiemelten szeretnénk biztostani. és van ez a családpolitika még az elmaradt családpolitika a szubszidiaritás érve február nine én konferencia lesz. Igen, a családoknak ott kell lenni. Tehát valamilyen megoldást kell találnunk erre. Azt remélem, hogy minden kérdésre válaszoltam, és remélem, hogy a kérdéseket önök elfogadják. Szeretném kihangsúlyozni még egyszer, a tanácsnak és a parlamentnek az együttműködésére törekszünk és szeretnénk hogyha ez minél jobban teljesülne. köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Látjuk, hogy a következő miniszter már várja hogy szólhasson a képviselőkhöz, tehát megköszönjük minden képviselőnek, hogy betartották az időkereteket, és csatlakozunk ahhoz a nyilatkozathoz, amely elítéli a terrorista mészállást, amely tegnap a moszkvai repülőtéren történt, 35 ember tölt meg ez a támadás, és rengeteg sérültje van ennek, tehát elítéljük ezt a támadást, és csatlakozunk a, a többi tagállamhoz, hogy együttesen lépjünk fel a terrorizmussal szemben, kifejezzük részvétünket az áldozatoknak. Megköszönöm Pintér Sándor úrnak a beszámolóját, nagyon sok sikert és minden jót kívánunk neki, és örömmel várjuk, hogy a jövőben együttműködjünk a magyar elnökség hat hónapja alatt. Az európai parlamenti oldalról nyitottak vagyunk, és reméljük, hogy a tanács, a bizottság és a parlament hatékonyan tud majd együttműködni annak érdekében, hogy a célokat elérjük. Köszönöm, miniszter úr! Dear colleagues. Kedves kollégák, kérem, hogy foglalják el helyüket. Köszönöm mindenkinek. Folytassuk is rögtön a programunkat, mert nagyon sűrű a mai délelőttünk. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy most körünkben Balog Zoltánt üdvözölhetjük, a magyar kormány szociális integrációért felelős miniszterét, aki most itt a magyar elnökséget képviseli, az Európai Tanács magyar elnökségét és bemutatja nekünk az elnökségi prioritásokat a társadalmi integrációval és különösen a romák integrációjával összefüggésben. Tehát Balog Zoltán úr következik. Én azt javaslom, hogy úgy haladjunk, ahogy az előbb tettük, tehát a kérdések első körében a koordinátorok kapnak maximum két percet, majd válasz lehetőséget adunk miniszter úrnak, és utána pedig egy második kérdéskör következik, hogy legalább egy olyan 1 óra, 1 óra 15 percben sikerüljön a beszámolót meghallgatnunk és a kérdéseket lezárni, mert egyébként nem tudjuk a napi rendünket végigvenni. Tehát először rögtön meg is adnám a szót miniszter úrnak, parancsoljon. Elnök úr, köszönöm szépen. Európai Parlament tisztelt tagjai, egy olyan, olyan kérdésről van ma itt szó, egy olyan prioritásról, amiben nem volt semmifajta külső kényszer, hogy a magyar kormány, mint az Európai Unió soros elnöke prioritássá tegye a roma kérdést mi mégis gy döntöttünk azért döntöttünk gy mert úgy gondoljuk hogy miközben hozzáértő emberek elkötelezett emberek évtizedek óta azt is mondhatnám hogy évszázadok óta foglalkoznak ezzel a kérdéssel európában a roma kérdéssel aközben az európai unió és magának európának a mondjuk gy hogy a közéleti napirendjén még mindig nem szerepel megfelelő súllyal megfelelő súllyal ez a kérdés ezért gondoltuk azt hogy a féléves elnökségünket arra fogjuk használni hogy ebben az ügyben döntő előrelépést érjünk el ami a cél egyúttal meg is fogalmaznám a célt az az hogy egy európai keretstratégia jöjjön létre a romák befogadásával kapcsolatban és minden tagállamban elkészüljön, elinduljon azoknak a terveknek, azoknak a nemzeti stratégiáknak az előkészítése, amelyekre ebben a kérdésben szükség van. A minisztérium, amit én képviselek, az a közigazgatási és igazságügyi minisztérium, ezen belül pedig a társadalmi fölzárkózásért felelős államtitkárság. A mi felelősségi körünkbe három dosszié tartozik, a szegénység elleni európai platformnak az ügye, a második a gyermekszegénység ügye, a harmadik pedig a tagállami roma integrációs stratégiák európai keretrendszere. Hozzáértő embereknek és önök között nagyon sokan vannak ilyenek, akik ezzel a kérdéssel aktívan foglalkoznak már hosszabb ideje. A mi országunkból is, Magyarországról és más országokból is nagyon nehéz verbális szinten valami újat mondani valami újat mondani ebben az ügyben mégis nagyon fontos hogy, úgy beszéljünk és újra és újra elismételjük azokat a dolgokat amik, amik a a többség a talán érdektelen vagy akár ellenséges többségnek a meggyőzését is szolgálják a mi magyarországi tapasztalatunk az hogy ha nem sikerül egyfajta konszenzust elérni egyfajta pozitv hozzáállást teremteni a többségben amelyik gyakran elutastó a roma kérdéssel kapcsolatban akkor nem lehet döntő előrelépés. ez az egyik dolog ami úgy gondolom hogy nagyon fontos a, a konkrét intézkedéseken túl az hogy úgy beszéljünk olyan világosan tisztán egyértelműen erről a kérdésről hogy meg tudjuk győzni Európa lakosságának többségét, hogy ez az ő ügye is, neki is foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Ez az egyik oldala, a, egyik oldala a kérdésnek, a másik pedig az hogy, az, hogy mi is van a kisebbséggel, ezzel az etnikailag meghatározható csoporttal. Úgy gondoljuk, hogy a, a, másik része a problémának az, hogy hogyan lehet őket aktívvá tenni a saját ügyüknek a megoldásában a megoldás az egy nagyon rossz szó, mert megoldás természetesen nincs, megoldások vannak, lépések vannak, halad, előrehaladás van, de olyan megoldás, hogy azt mondjuk, hogy ma már többé nem létezik a roma, úgy nyilván ez egy, ez egy, ez egy túlságosan optimista e, elvárás lenne de nagyon fontos az hogy, az, hogy a, a romák maguk a roma közösségek nem csak a vezetőik hanem minden egyes tagjuk hogy reagál azokra a stratégiákra, amiket, amiket mi nekik fölkínálunk, amiket mi velük kapcsolatban kifejlesztünk az egyik döntő dolog hogy hogy lehet őket abból az inaktv pozcióból és ez az inaktivitás ez nem csak egyszerűen a, a, a munkának a hiányát jelenti nem csak egyszerűen a megfelelő képzettségnek a hiányát jelenti hanem magának a, az akaratnak a szándéknak a megszületését és hogy van esélyük arra és ezért érdemes tenni saját maguknak is a a, megoldásokért tehát a döntő dolog az hogy aktv cselekvő részeseivé váljanak a, annak a folyamatnak ami, ami velük kapcsolatos. tehát mind a többség mind a kisebbség vonatkozásában ez egy döntő dolog. azért gondoltuk azt hogy európa jövőjében ez egy nagyon lényeges, lényeges elem a roma kérdés mert gondoljunk arra hogy több mint 10 millió ember, ugye már a számokkal is problémáink vannak, több mint 10 millió, 10-12 millió roma él Európában, akik, akiknek a, a nagy része nagy részének jelenleg nincs munkája, a nagy részének olyan alacsony a képzettsége, hogy képtelen is lenne bekapcsolódni a munkaerőpiacra. A szegregáció, a mélyszegénység és a társadalmi kirekesztés az, ami a, a részük. Hogyha ezt a ezt, a, ezt az embertömeget valamilyen módon sikerülne bekapcsolni európának a vérkeringésébe akkor ez nem csak egyszerűen egy emberbaráti cselekedet lenne hanem, hanem legalább annyira gazdasági hasznot is eredményezne. az elmúlt két évtizedben az európai unió a tagállamok kormányai nemzetközi és civil szervezetek által számos kezdeményezés indult és mégis azt kell mondanunk összegekről is lehetne beszélni, komoly pénzforrásokra, amik erre a kérdésre fordítottak. Mégis azt kell mondanunk, hogy a romák helyzete nem javult, hanem romlott. Nem javult, hanem romlott. Mind a munkakörülményeik, mind pedig az életkörülményeik romlottak. Nem mehetünk el a kérdés mellett, hogy miért is történt ez így. Az Európai Unió 2007 óta több alkalommal megerősítette, hogy bár a hátrányos helyzetű, köztük nagy számban romák gazdasági és társadalmi integrációja az egyes tagállamoknak az elsődleges felelőssége, tehát tagállami, nemzeti ügy, az unió intézményeinek mégis fontos szerepe lehet ezekben az ügyekben. Számos kutatás rámutatott, hogy az előbb is említettem, hogy a romák integrációja nem pusztán emberi jogi kötelesség, kötelezettség, hanem éppen gazdasági érdek is, hiszen hozzájárul a versenyképesség növekedéséhez, továbbá a szociális ellátórendszerek fenntartatóságához éppen ezért a romák befogadása nem csupán egyes államok belügye hanem fontos európai érdek. a világbank által a közelmúltban megjelentetett kutatás eredményei szerint amennyiben a romák foglalkoztatási rátája elérné a regionális átlagot akkor a gdp four six kal növekedne. ez az a racionalitás ez a növekedési perspektva ami azt mondja hogy itt nem egyszerűen emberbaráti dolgokról van szó hanem hanem masszv gazdasági szociális érdekről is siker érdekében az intézkedéseket elsősorban és ezzel gondolom nagy titkokat nem fogok önöknek elárulni az oktatás a foglalkoztatás a lakhatás az egészségügy és az antidiszkrimináció területén komplex módon kell megtennünk azaz valamennyi problémára egyidejűleg szakmailag és pénzügyileg összehangoltan kell indtani. a magyar európai uniós elnökség időszaka reményeink szerint jelentős változást hozhat a roma integrációval kapcsolatos európai szintű fellépésnek a területén önöknek gondolom szintén nem mondok újat, de e, bennem van egy kis, e, ha lehet ilyet mondani, hazai büszkeség is abban az ügyben, hogy az Európai Parlamentben éppen egy magyar roma származású képviselő asszony kezdeményezte azt, hogy az Európai Roma Stratégiáról szó legyen, és bízunk benne, hogy 2011. februárjában el is fogadják ezt a jelentést, aminek még a társ jelentője is e, Magyarországról érkezett Európai Uniós képviselő. Azért is fontos ez, mert ez a tanácsnak és a bizottságnak ennek a munkáját jelentősen, jelentősen segítené. Az Európai Bizottság a tervek szerint ez a ez a timetable, ez a, a menetrend, amit szeretnénk tartani. Az Európai Bizottság a tervek szerint 2010. április 6-án mutatja be a tagállami roma integrációs stratégiák európai keretrendszere, ez a szép hivatalos neve ennek a dokumentumnak, ezt a javaslatot. A magyar elnökség eszköze pedig a tanácsi következtetések elfogadása az Európai Bizottság említett javaslata alapján. Tehát azt szeretnénk elérni, azt javasoljuk, hogy a, a magyar elnökségnek a végén tanácsi következtetések szülessenek. Természetesen kiemelt figyelmet kívánunk fordítani az Európai Parlament, az Európai Roma Stratégiáról szóló javaslat vitájára és az elfogadásra kerülő jelentésre is a másik forrása pedig annak a task force-nak, annak a munkacsoportnak a munkája, amelyik tavaly szeptembertől decemberig, december végéig dolgozott, annak a kérdőívnek a földolgozása és a volt ez, amelyik, amelyiket kiküldtek minden tagállamnak tehát a tanácsi következtetések tárgyalásán a fő tárgyaló tanácsi formációnak az epsco t a foglalkoztatási szociális egészségügyi és fogyasztóvédelmi tanácsot tekintjük ezzel együtt figyelemmel a téma összetettségére tájékoztatásként más formáció is napirendre tűzi a következtetéseket ezek az oktatási és ifjúsági kulturális és sporttanács a bel és igazságügyi tanács és az elnökség elnöki jelentésében számol majd be az általános ügyek tanácsában a roma ügyek terén elért eredményekről majd a tanács általános vitát folytat és előkészti a napirendi pontot az európai tanács ülésére június második felében végezetül pedig az epsco által elfogadott következtetéseket szeretnénk szándékaink szerint az európai tanács által megerőstetni valamint vitát folytatni ott a roma integráció kérdéséről. a következő szempontokat tartjuk fontosnak a tanácsi következtetésekben Szükségesnek tartjuk, hogy mind uniós, mind tagállami szinten vállalásokat fogalmazzunk meg. A nemzeti stratégiák határozzák meg a lehetséges beavatkozási területek, területeken a konkrét célokat és indikátorokat. Úgy gondoljuk, hogy ezeknek a során a kifejezett, de nem kizárólagos célzást kell alkalmazni, azaz véleményünk szerint a célcsoport meghatározása során a területi és szociális szempontok figyelembevétele szükséges Éppen ezért támogatjuk Járóka Lívia képviselőasszony azon javaslatát, mely egy európai szintű úgynevezett krzistérkép térkép megrajzolására vonatkozik. Ez a térkép európai viszonylatban mutatná, mutatná be a leghátrányosabb helyzetű kistérségeket, településeket, településrészeket, segtve ezzel bizottság és a kormányok munkáját a komplex fejlesztési programok megtervezésében, végrehajtásában és monitorizásában eh, monitorizásában fontosnak tartjuk a roma integráció kérdését összekötni a mainstream szakpolitikákkal különös tekintettel hogyha elindult ez az új kezdeményezés akkor mindenképpen része kell benne lennie a roma stratégiának az európai two thousand and twenty stratégiára gondolok tehát ezen belül az a javaslatunk hogy a romák integrációja bevonása kapcsán konkrét vállalások szülessenek tehát ez jelenjen meg az európai two thousand and twenty stratégiában is tehát ennek keretében sürgetjük hogy a tagállamok a romák integrációjára nézve is fogalmazzanak meg konkrét számszerű indikátorokkal ellátott intézkedéseket a nemzeti reformprogramban különös tekintettel a befogadás növelésére a szegénység csökkentésére vonatkozóan. másrészt azt gondoljuk hogy igazán sikeresek csak akkor lehetünk ha a források felhasználására készülő dokumentumokat különösen a nemzeti befogadási stratégiák európai keretét összehangoljuk más stratégiai dokumentumokkal, azaz a források tervezése igazodik a szakpolitikák irányait meghatározó tervekhez, mind nemzeti, mind regionális, mind helyi szinteken. Hiszen az uniós források csupán egy eszköz, mely a szakpolitikák végrehajtását kell, hogy segítsék, és ezáltal kiegészítik egymást. Az uniós és következő javaslatunk az uniós és nemzeti források jobb felhasználása érdekében a következő szempontok érvényesítését tartja szükségesnek. Különböző strukturális alapok, önök ismerik ezeket, Európai Szociális Alap, Regionális Fejlesztési Alap, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, továbbá a nemzeti források felhasználásának az összehangolásáról van szó, hogy azok ne egymás mellett működjenek, sok esetben egymás ellen hassanak, hanem kiegészítsék egymást Fontos a forrásokkal kapcsolatban a fenntartható, hosszú távú, több éven át futó programok tervezése, megvalósítása. Akik a terepen dolgoznak, tudják, hogy már most lassan kezd kitörni a pánik a tekintetben, hogy jó-jó elindultak programok, de mi lesz? mi lesz, hogyha ezeknek a programoknak a finanszírozása véget ér. És nagyon fontos a monitorizási monitorizási, értékelési folyamatok és az ehhez szükséges indikátorrendszereknek a kidolgozása. A befogadási szempont mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a társadalmi egyenlőtlenségek és a mélyszegénység kezelésére. Ennek érdekében meg kell vizsgálni, hogyan tehető itt óvatosan fogalmaznék, hiszen 27 tagállamról van szó, mégis azt mondanám, hogy meg kell vizsgálni, hogyan tehető a forráshoz jutás feltételévé az egyes pályázatok során annak a bemutatása, hogy milyen módon érinti a pályázat a leghátrányosabb helyzetben lévő csoportokat, mennyiben javítja életesélyeiket. Ez hozzájárulhatna az előbb már említett mainstream elv megvalósításához. Összességében nyilván majd, a, majd ha még vannak konkrét kérdéseik ezzel a programmal kapcsolatban, arra szívesen válaszolok. Összességében azt mondanám, hogy mind a három téma, ami a mi felelősségkörünkbe tartozik, tehát a szegénység, a gyermekszegénység és a roma, romák befogadása témájában az Európai Unió, és ez Magyarország felül talán élesebben látszik, mint a, mint a régi tagállamokban, tulajdonképpen egy hitelességi próba előtt áll vagy azt is mondhatnám, hogy folyamatosan hitelességi próba előtt áll. A mi országunkban 20 évvel ezelőtt ért véget a, a, a diktatúra, és ma nagyon sokan vannak, milliók, akik úgy érzik, hogy a, a diktatúrában szociálisan nagyobb biztonságban értek, mint a demokráciában. Ez egy olyan helyzet, amiben nem szabad belenyugodnunk, tehát az Európai Unió és a demokrácia hitelességének a próbája az, hogy mit tudunk tenni azzal a több millió emberrel, aki ma nem tudja élvezni az Európai Uniónak azokat a, azokat a azokat az előnyeit, azokat az eredményeit, amiket mi magunk itt egyébként naponként élvezünk tehát ebből a szempontból van egy, van egy ilyen, hogy is mondjam, lelki-szellemi dimenziója is annak, amit, annak amikor a, a, romák egyáltalán a befogadásáról, egyáltalán a szegénység elleni küzdelemről beszélünk. Köszönöm a figyelmüket. Thank you, Minister. Thank you. Köszönjük szépen, miniszter, nagyon szépen köszönjük ezt az expozét. És a koordinátorokhoz fordulok kérem tőlük, hogy két perccel korlátozzák a felszólalásaikat. A néppárt nevében elsőként Sógor úr kért szót. Köszönöm szépen. Külön gratulálni szeretnénk Magyarországnak, hogy felvállalta ezt a kérdést, és külön üdvözöljük azt, hogy a minisztérium az egy társadalmi felzárkóztatásról szól, hiszen 10-12 millió roma mellett Európában 70 kb. 70 millió szegény, szegénységi küszöb alatt élő állampolgár van. Konkrétan, ami az uniós források könnyebb hozzáférhetőségét illeti, az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok helyen, ahol a romák szégyelik származásukat, népszámláskor nem vallják magukat roma származásúaknak, a helyi önkormányzatok vagy régiók nem tudnak uniós pályázatokhoz hozzájutni, és ez a jövőben az újabb népszámlások után sem fog lényegesen megváltozni, tehát ezen kellene változtatni, hogy a pályázati feltételeket eh, eh, másképp eh, lehessen kiírni. A harmadik amit meg szeretnék említeni, az pedig a, horizontális dimenzió, vagyis hogy az összes érintett szakpolitika, és itt az igazságszolgáltatásra szeretnék utalni. Nem csak arról van szó, hogy a második világháború roma holokausztját még nagyon sok helyen tagadják, vagy nem ismerik, hanem arról, és itt nem szeretnék más tagállamokról beszélni, csak a sajátomról, Romániáról, hogy voltak az elmúlt húsz évben olyan összetűzések mondhatom hogy tömegméretű pogromok marosvásárhely one thousand nine hundred and ninety ahol halottak voltak sebesültek voltak és az eltéltek padsorában és börtönben csak romák vagy csak kisebbségiek ültek. ezeket az ügyeket fel kell, felül kell vizsgálni és igazságot kell szolgáltatni ha, ha utólag is eh, úgy ahogy eh, a holokauszt kérdésében sixty seventy év múlva is megkeresik a bűnösöket és igazságot szolgáltatnak ebben az esetben is ezt meg kell tenni másképp soha nem fogunk tudni előrelépni. és még egyszer sok sikert kvánok mindannyiunknak a néppárt nevében is. köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm. A szocialisták nevében Bockurt asszony következik. Thank you, uh, dank u wel, voorzitter. Köszönöm szépen a miniszternek ezt a beszámolót. Nagyon ambiciózus ez a program, és eh, úgy tűnik ebből a programból, hogy nagyon pragmatikusan nyúlnak hozzá ez a területhez. A kérdésem az, hogy eh, hogyan lehet egy EU-s stratégiát összeállítani, ami nem csak az sok szintén fog működni, a tagállamok szintjén, hanem hogyan próbálják majd ezt előmozdítani, hogyan tudják tovább fejleszteni, és milyen gyakorlati intézkedéseket kívánnak foganatosítani a siker érdekében. Nagyon sok kezdeményezésről beszélt, azt mondta, hogy nagyon nagy pénzeszközöket különítettek el, de a helyzet gyakorlatilag romlott hogyan kívánják akkor javítani a helyzetet? Magyarországon milyen helyzet ez érdekelne? Hogyan kívánják a romákat bevonni ebbe a folyamatba, a stratégia kidolgozására, vagy van-e már erre vonatkozó ö, ö, ö, tény, amiről be tud számolni? Járók a Lívia projektjéről beszélt, ez egy nagyon jó elképzelés, egy nagyon jó kezdeményezés és nem tudom, hogy egyfajta egységes európai beszámolói központra gondoltak-e, ahonnan akkor információkat lehetne lekérni az előre lépésekről Európában és a tagállamokban. Természetesen a diszkrimináció elleni harc tekintetében elmondhatjuk, hogy van egy horizontális program, a tanács is tárgyalja ezt. Talán ezzel jobban meg lehetne oldani ezt az ügyet, de mindenképpen lesz előre mozdulás a soros elnökség során. Mrs. Bevere. Az ALDE nevében Bevere asszony következik. Köszönöm szépen, miniszter úr, ezt a prezentációt. Nagyon rövid leszek a kérdéseimmel. A parlamentünk részéről számos üzenetet küldtünk a vonatkozásban, hogy egy európai stratégiát kívánunk eh, a roma eh, integráció jegyében. Most azt halljuk, hogy egyfajta keretprogramot eh, kívánnak folytatni, amit a bizottság is kért. Azt kérdezném, hogy ön szerint mely lesz, melyik lesz a jogi alap ahhoz, hogy a nemzeti stratégiák elfogadásra kerüljenek? Mivel lehet ezeket kvázi kikényszeríteni? Ugyanis nem tudom, hogy a krízis térképet hogyan lehet majd alkalmazni, lehet, hogy nem is lesz erről megállapodást, hogyha tagállami szinten is felkívánjuk ezt állítani. Tehát mi lesz a jogi alapja annak, hogy kötelezővé tegyék a az Európai Uniótól csatornázott pénzeknek a koordinációját a stratégia megalkotásáért. 2020-at említette a stratégiát. Az ön véleménye szerint az elmúlt 20 évben úgy gondolja valóban, hogy 8-9 év elegendő lesz arra, hogy a romák helyzetét javítsa e tekintetben? Mivel ön a miniszter, az illetékes miniszter, és Boszkort úr már említést tette a horizontális diszkrimináció ellenes direktíváról, amelyet szeretnénk látni hamarosan. Azt szeretném tudni, hogy a magyar soros elnökség hogyan látja a diszkrimináció ellenes harcot, a szexuális alapon történő megkülönböztetést. Thank you for the GUE. GUE nevében Ernst asszony következik. Köszönöm szépen! Az európai térségen belül nagyon sokat tudunk már erről a témáról, nem kell mindent megismételnünk és elmélyíteni itt a dolgokat. Most az a lényeg, hogy végre következtetéseket vonjunk le. Következő kérdéseim lennének. Elsősorban az érdekelne, hogy bele kell vonni a romákat a struktúrák kialakításába és a stratégiák kialakításába, hiszen ezek olyan ügyek, amelyeket őket érintik a legjobban. De a kérdésem az, hogy hogyan kívánják ezt realizálni. Ugye a következtetések levonásánál, és amelyek aztán a tanácsasztalát is képzik, melyek lesznek azok a struktúrák, ahogyan bevonják majd a romákat? Az Európai Uniós forrásokról esett már szó. Számos forrást le lehetett volna hívni, de a tagállamok nem éltek ezzel a lehetőséggel. Hogyan kívánják most elérni azt, hogy ezeket a forrásokat lehívják, és hogyan kívánják majd a roma szervezeteknek a hozzáférését javítani a tagállamokon belül, hogy hozzájussanak ezekhez a pénzeszközökhöz? a szociális alap milyen szerepet fog ebben játszani? Harmadik kérdés, milyen konkrét és kötelező intézkedéseket kell majd a tagállamokban foganatosítani annak érdekében, hogy a cigány ellenességet visszaszoríthassuk. Amennyiben itt nem lépünk fel, és nem teszünk semmit annak érdekében, hogy a roma ellenesség és az ideológiai ö, ö, gondolkodásmód, egy paradigmaváltás ne történjen meg, akkor sajnos haszontalan lesz nagyon sok intézkedés. Tehát e tekintetben mik a konkrét elképzeléseik. Említette ön a gyermekszegénységet a roma stratégiával összefüggésben, és szerettem volna tudni, hogy az oktatás milyen szerepet fog kapni itt, egészen konkrétan milyen elképzeléseik vannak itt az oktatás terén, ebben a roma stratégián belül? Tehát hogyan lehetne itt integrálni ezt az oktatási ügyet a roma stratégiába? Köszönöm szépen már előre is a válaszokat. És az igazság, hogy nem látok LCR e képviselőt, úgyhogy ö, függetlenként Morvai asszony kapszót két percben. Köszönöm szépen. tapasztalataim szerint a cigány emberek és főleg a legkiszolgáltatottabbak a cigány nők és gyerekek sokszor leginkább a saját közösségükön belüli erőszakformáktól és rossz bánásmódformáktól szenvednek és az állam gyakran nem lép föl ezekkel szemben valamiféle rosszul értelmezett politikai korrektség okán vagy pedig sokszor hivatkozva arra hogy valamiféle kulturális relativizmus eltűrhetővé teszi például a prostitúció és nőkereskedelem jelenségét például a különösen a cigány lánygyerekeket érintő megkülönböztetésnek azt a formáját munkáját hogy egyszerűen nem engedik iskolába a lánygyerekeket mondván hogy egy rendes cigány családban a lánynak otthon a helye háztartást kell vezetnie vigyázni kell a, gyerekei, kell a kistestvéreire. meddig tűrhető ez és a roma stratégia részeként kván e európa fellépni a megkülönböztetésnek és az elnyomásnak e formáival szemben? egy másik jellegzetesség amelyik megbéntja a cigányoknak a beilleszkedési ksérleteit ez az uzsora mi a helyzet az uzsora jelenségével az utolsó fillérjeit is elveszik a e, cigánycsaládoknak és sokszor nem cigáncsaládoknak is azok a roma bűnözői körök akikkel szemben a rendőrség úgy tűnik vagy tehetetlen vagy pedig nem óhajt e, e, fellépni. egyre több levelet kapok olyan elkeseredett magyar családoktól köztük egyre több cigány származású családtól is akik arra panaszkodnak hogy harmadik világbeli körülmények között kénytelenek élni roma szomszédjaik miatt akik olyan nagycsaládok akik embertelen körülményeket kényszertenek rá a környezetükre olyan szintű a rendetlenség a, a zaj a kosz az egészségre ártalmas tevékenység hogy az tűrhetetlen és hangsúlyozom hogy a tisztességes és beilleszkedni vágyó cigánycsaládokat is ez rendkvüli mértékben zavarja harmadik világbeli egyrészt az ami történik és harmadik világbeli az hogy az állam úgy tűnik hogy nem hajlandó ezzel szemben fellépni. javaslom azt és kérem és várom a választ arra hogy az európai roma stratégiának része lesz e az ezekkel való foglalkozás. köszönöm. Köszönöm szépen. Miniszter úr, megadom önnek a szót a válaszra. Parancsoljon! Először is köszönöm szépen a, a kérdéseket. Sógor képviselő úrnak valóban fontosnak tartom azt a, azt a megjegyzését, és nem véletlenül nem hívják úgy a minisztériumunkat, vagy azt a minisztériumi részt, amit én felügyelek, hogy roma integrációs minisztérium, hanem úgy hívjuk, hogy social inclusion mert hogy fontosnak tartjuk ennek a kérdésnek a nem elsősorban etnikai alapú megközeltését hanem gazdasági szociális alapú megközeltését hiszen hogy csak magyar példát mondjak mert azért ott ismerősebb vagyok nyilván európai számokat is mondhatnék ebben az ügyben a mély szegénységben magyarországon a romák eighty a él de egyébként a lakosság 20%-a összesen, és itt azért van egy jelentős különbség, tehát, tehát a szegénység, hogy ilyen tudatosan, ironikusan fogalmazok, az nem csak a romák privilégiuma ma Magyarországon, még a mély szegénység sem, és éppen ezért fontos, hogy ne etnikai alapon próbáljuk kihozni őket ebből a helyzetből, hanem szociális indikációk alapján mindenki, aki olyan mélyen van, mindenkinek egyformán meg kell próbálni több esélyt nyújtani. Miközben pedig vannak, és ez már egy kicsit előre mutat a többi kérdésre, miközben az antidiszkriminációsval kapcsolatos kérdésekre, miközben miközben vannak olyan speciális diszkriminációk, amik meg különösen sújtják a romákat etnikai alapon, és ezekre külön oda kell figyelni, de inkluzívan ez, ennek belül kell lenni azokon, a, azokon az intézkedéseken, amelyek a mélyszegénység felszámolását célozzák valóban súlyos kérdés és többen fölvetették az uniós alapokhoz való hozzáférésnek a, a kérdését hogy ha ezt az egyszerű kérdést fölteszem miközben hát magyarországon körülbelül 400 évvel ezelőtt nevezték ki az első roma ügyi kormánybiztost, úgyhogy vannak itt még perspektívák. Tehát, tehát azt is mondhatnám, hogy ilyen hosszú tradíciója van az ügyekkel való, ezzel az üggyel való foglalkozásnak, mégis ha azt a kérdést fölteszem, hogy ki a roma valójában, akkor erre nem is olyan könnyű válaszolni hiszen a, az önkéntesség az egy nagyon fontos alapelv természetesen, de ha arra gondolunk, megint csak magyar példát mondok, hogy Magyarországon az utolsó népszámoláskor 2001-ben 190 ezren mondták azt, hogy ők romák. A megbízható szociológusok által készített becslések, statisztikai hivatal által készített becslések 700-800 ezer romáról beszélnek, a politikai hangulatkeltők meg másfél-két millióról egy tzmilliós országban. Ez jelzi, hogy, hogy a, számok tekintetében nem is olyan egyszerű behatárolni, hogy kik azok a csoportok, akiken, segíteni, akiken segíteni akarunk. Szándékosan kihagytam a vezélemből, de így kérdésre válaszolva talán, talán könnyebb erre reagálni azt a kérdést amin sokat gondolkoztunk hogy ne hozzuk e be a, az európai unió sznterére mint, mint gyakorlatot ez pedig az etnikai alapú adatgyűjtésnek a kérdése ez egy nagyon szenzitv kérdés természetesen. Én mégis azt mondanám, és ez megint csak a források felhasználására vonatkozik, amikor az állam egy pozitv intézkedést tesz és ez az állam lehet az európai uniónak a megfelelő, a megfelelő intézménye vagy akár a nemzetállam a, a tagállam pozitv intézkedés vagy pozitv ajánlatot tesz vagy programot készt vagy lehetőséget nyújt valakiknek etnikai alapon akkor igenis kötelessége megkérdezni és ellenőrizni, hogy ezt valóban azok veszik-e igénybe, akiknek szánták ezt a dolgot. Úgy is mondhatnám, hogy statisztikai alapon, anonim módon szükség van ilyen típusú adatgyűjtésre, mert egyébként, és ez a nagy problémánk a, a, a, a roma programoknál, egyébként nem tudjuk mérni ezeknek a programoknak az eredményét. Nem tudjuk azt, hogy elérték-e a romákat egyáltalán, elnézést, hogy ilyen vulgáris leszek, de van egy mondás egyébként roma körökbe Magyarországon, úgy van ez, hogy ha pénz jön roma programokra, akkor mindenki roma ha meg a rendőrség jön, akkor meg senki nem az. Ez nem feltétlenül a romákra dehonestáló, inkább a rendőrségre, de majd erről is mondok néhány mondatot. De tehát a, a, helyzet az az, hogy, a helyzet az az, hogy szükséges az ilyen típusú adatgyűjtés mindenképpen, mert ez a, nem csak a pályázati feltételekről szól, amik sokszor életidegenek, hanem ennek a hatásfokának a, a vizsgálatáról is és, éppen ezért egyetértek azzal is, hogy ezen a területen, ahol valakik etnikai alapon szenvedtek el büntetéseket, itt 1990 marosvásárhelye került szóba, de számos ilyen pogrom típusú jelenségről beszélhetünk sajnos még Európában is, ott a, az igazságszolgáltatásnak, és nem csak az igazságszolgáltatásnak, hanem a történelmi emlékezetnek is nagyon fontos, nagyon fontos funkciója van. Buszkurt asszonynak mondanám azt, hogy valóban a, pragmatikus megközelítés az számunkra egy, egy fontos dolog ezen a téren. Mégis azt kell mondanom, hogy nem nagyon látok ma arra eszközt, hogy, a, hogy a, az ajánlásokon, a következtetéseken és az ajánlásokon túl tovább tudjunk lépni. De, de bízom benne, hogy ha, ha azok a következtetéseket, amiket a tanács el fog fogadni, azok az ajánlások, amiket megfogalmazunk a, az EBSCO-nak és más bizottságoknak, más formációknak a keretében elég világosan lesz bennük egy olyan innováció, ami, ami kimutatja azt, hogy miért nem működött eddig jól. Az uniós források felhasználása, az antidiszkriminációs programok, akkor ezekben lesz annyi erő, hogy a tagállamok meg fogják fogadni ezeket az ajánlásokat, és magukévá teszik ezeket a, e, ezeket a, a következtetéseket. Mihez, azzal szeretnénk hozzájárulni, e, kíváncsi vagyok, hogy sikerül -e ez a kísérlet. Annyit szoktunk beszélni a best practices-ről, a jó gyakorlatokról Szerintem néha kéne beszélni a rossz gyakorlatokról is, meg a legrosszabb gyakorlatokról is. Mert tehát erről is kéne egy listát csinálni, hogy, mert a rossz gyakorlatokból legalább annyira lehet tanulni, mint a jó gyakorlatokból, sokszor még, még többet lehet tanulni, tehát szerintem kell egy ilyen negatív lista is, hogy mik azok a programok, amik biztos, hogy nem működnek, és biztos, hogy nem jó helyre juttatják a, a pénzt. Weber asszonynak azt mondanám, hogy azért keretstratégia, és értem a különbséget a két dolog között, hogy, a, hogy európai stratégiát csinálunk, vagy pedig keres stratégiát csinálunk, mert hogy végül is ez az a munkamegosztás, amiben a, a tagállami felelősség, a nemzeti befogadási stratégiával és az európai felelősség a keretstratégiában, a frameworkben meg fog nyilvánulni. És sajnos egyet kell értenem önnel, hogy 2020-ig sem lesz elég az a következő 8-9-10 év, ami ránk vár, hogy ebben, a, ebben az ügyben megoldás, eljussunk a megoldáshoz, de, de az, hogy legalább ne romoljon tovább a helyzet, hanem elinduljon a javulás felé, az szerintem nagyon lényeges dolog, mert gondolom abban mindannyian egyetértünk, hogy azért az nagy szégyen, hogy a, az elmúlt húsz évben ez a helyzet romlott és nem javult és az elmúlt tíz évben is romlott, és nem javult, tehát a, a, a romák egyáltalán a mélységben élők helyzete Európában. És még a, az antidiszkriminációs eh, elleni harc, a diszkrimináció elleni harccal kapcsolatban még azt mondanám, és az előbbi, eh, előbbi inkább szomorú és rossz ízű mondat, hogy ha a rendőrség jön, akkor, akkor pedig senki nem roma. Ez ugye azt akarja mondani, azt akarja mondani hogy bizony a hatóságokon belül is léteznek diszkriminációs, diszkriminációs hogy mondjam, szokások Eh, tehát ez azt jelenti, hogy eh, amikor a rendőrség érkezik, akkor jobb, ha nem roma vagyok, mert egyébként lehet, hogy duplán sújt majd a büntetés, vagy duplán sújt majd az intézkedés. Pintér belügyminiszter úr ült itt előttem ezen a széken, eh, nagyon fontos közös programunk van erre, hogy hogyan lehet a rendőrségen belül a rendőrségen belül olyan programokat indítani, amik segítenek a rendőrség tagjainak abban, hogy egyrészt ők ne diszkriminatívan intézkedjenek adott esetben romák, romák esetében, másrészt pedig jobban ismerjék föl azt, amikor egy bűncselekmény esetén valóban faji előítéletek is szerepet játszanak a bűncselekménynek az elkövetésében. Tehát ez egyrészt a rendőrségen belüli tréningeket jelenti, másrészt pedig egy másik program, ami mert nagyon bízom, hogy jól fog sikerülni, a rendőrségen belül a romák számarányának a növelését. Tehát eh, x számú helyet, százalékosan meghatározott helyet szeretnénk eh, szabadon tartani a rendőr szakközépiskolába roma fiataloknak, és segítünk nekik előkészülni erre a segítünk előkészülni eh, a, a, a rendőr szakmára. Azt gondolom, hogy ez is egy jelentős elem lehet a diszkrimináció elleni küzdelemben, egyáltalán az, hogyha egy erős roma középosztály alakul ki a tagországokban, és valamilyen módon e, európai szinten is. Azt gondolom, hogy ebben az ügyben már vannak komoly erőrelépések, tehát van egyfajta valóban roma, nem csak roma lobbija, hanem roma származású lobbija az európai roma közösségeknek, de nagyon fontos, hogy a tagországokban is megszülessen az az erős középosztály, ahol nem csak politikusokká lesznek a romák, hanem ügyvédek, orvosok, mérnökök, informatikusok, és gy tovább, és gy tovább, az nyilván segíti a, a, a társadalmi befogadást. cornelia Ernst asszonynak válaszolnám azt hogy a, romáknak a bevonása én is ezzel kezdtem a beszédemet szerintem ez egy döntő, döntő dolog amikor valaki egy intézkedésnek a tárgyából az objektumából szubjektummá válik tehát maga is azonosul azzal a törekvéssel és maga is aktvan tesz ezért. úgyhogy én ennek két, két útját látom az egyik az egy általános dolog és ezért a, a, a mi minisztériumunk különös figyelmet fordt a roma kultúrának a kérdésére. kulturális önazonosság kulturális öntudat nélkül nincs felemelkedés nincs bevonás az az a plusz motiváció amikor tudom hogy honnan jöttem hova megyek ki is vagyok én ki az én közösségem. tehát szerintem nagyon fontos hogy a romákat ne csak problémaként ismerjük hanem, hanem magukat a romákat ismerjük a kultúrájukat a történetüket ezzel kapcsolatban magyarországon készültek már romológiai tankönyvek amiben nem csak a kisebbségnek tantjuk meg hogy ők kicsodák hanem a többséghez is közel akarjuk vinni ennek a népcsoportnak az életét ennek a népcsoportnak a, a, a sorsát. tehát ez a kulturális azonosságnak a támogatása erőstése a másik pedig annak a annak az intézményrendszernek a létrehozása, vagy annak a rendszernek a létrehozása, amiben a romák saját maguk megválaszthatják a képviselőiket. Ebből a szempontból Magyarországon egy, egy nagyon kiváló rendszer van, ami, hagy mondjam meg őszintén, hogy nagyon rosszul működik, ez a kisebbségi önkormányzatoknak a rendszere. Ez ma azt jelenti Magyarországon, hogy több mint 5000 roma helyi politikus van, aki a sajátjait képviseli akiket megválasztottak a legkisebb falutól a megyei szinten át a középszinten át az országos szintig. a romáknak van egy alulról közvetlenül választott testülete amit úgy hvnak hogy országos cigány kisebbségi önkormányzat magyarországon ez a hivatalos megjelölés fifty three tagja van a múlt héten választották meg az elnökét és ez a rendszer ez a legkisebb faluban is elér ahol romák vannak. ennek a rendszernek a mondjuk gy mert beszéljünk nyíltan ezekről a kérdésekről is, a korrupciómentessé tétele és a fölkészítése arra, hogy valóságos érdekvédelmet, valóságos képviseletet gyakoroljon. Ez egy nagyon fontos feladat, és nyilván minden országban megvan az a rendszer, múlt héten romániában jártam ott is van egyfajta rendszere annak hogy hogyan képviselhetik a romák önmagukat a politikai fórumokon és azokon a fórumokon ahol egyébként döntések születnek róluk mert a, az érintettek nélkül döntéseket hozni az vesztes pálya, ebben egyetértünk, akkor biztos nem lesz a, a, a dologból semmi. A, a források kapcsán, újra visszatérnék ehhez, a források kapcsán azt mondanám, hogy a, én nem csak azokat az országokat hibáztatnám, akik nem hívták le a rendelkezésre álló forrásokat, hanem megkérdezném azt, és szeretnénk, ha lennének ilyen ajánlások majd, a, majd a, az elfogadott konklúziókban között, hogy, hogy adott esetben a kiírások életidegenek. Tehát miközben megint csak magyarországi példákkal jövök, ezért elnézést kérek ismételten, Magyarországon 770 szegregált lakókörnyezet van, ezeknek a nagy része roma telep, cigánytelep, de nem, nem kizárólag az, hanem vannak egyéb szegény telepek is. Eközben a, a, az előző évben erre egy jelentős összeget írt ki pályázatra belföldi forrásból a magyar kormány, az előző kormány egyetlen egy önkormányzat jelentkezett, hogy igénybe akarja venni, majd az utolsó percben ő is visszavonta a jelentkezését. Nyilván nem jó a kiírás, és nincsenek meg azok, akik motiválják azokat a, a közösségeket, akiknek a helyzetén javítani kell. Remélem, hogy ebben az ügyben előre, előre tudunk lépni, és javíthatjuk a, a, a hozzáférést. A ön fogalmazott gy hogy a cigányellenesség visszaszortása erről már néhány mondatot mondtam a, mondtam a, a a rendőrségnek a körében milyen intézkedéseket teszünk. Én úgy gondolom, és ez megint egy, egy szenzitív terület, én úgy gondolom, hogy sokkal világosabban és tisztábban kell beszélnünk a romák problémáiról, meg a romákkal kapcsolatos problémákról, ahhoz, hogy küzdeni tudjunk a, az előítéletek ellen, és természetesen, mint, mint majdnem mindennek a tanulás, a képzés, az egy központi eleme. Az előbb említettem a, a romológiának, mint, mint tantárgynak a meghonosítását, a megismerését ennek a közösségnek, ennek a közösségnek a, a kultúrájának. A, okay, mindjárt kész vagyok. A gyerekszegénység kérdését említette még. Itt a, itt a, gyerekszegénységgel kapcsolatos Európai Uniós stratégiában az egyik lényeges elem volt a belga elnökség alatt, és nagyon kiváló dokumentumok születtek ebben az ügyben, és nagyon jó tanácskozások voltak. Az a korai, a, a, a kora gyerekkori fejlesztésről szól. Tehát minél korábban vonjuk be a gyermekeket az állam által nyújtott szolgáltatások elfogadásába bölcsöde óvoda iskola iskolát megelőző segtő tréningek programok iskolára fölkésztő programok annál nagyobb esélyünk van arra hogy nem fejezi be az általános iskola elvégzése előtt a tanulmányait valaki vagy eljut adott esetben egy középfokú, középfokú szintig tehát ez egy, azt gondolom hogy ez egy nagyon lényeges pont. morvai krisztina képviselő asszonynak a, a kérdésére azt válaszolnám, hogy akár egyet is értenék azzal, amit elmondott, hogyha nem, nem etnikai alapon fogalmazott volna. Mert hogy az a helyzet, hogy, hogy valóban, valóban a mély szegény világban eh, létezik az a jelenség, ami nagyon tragikus és szomorú, hogy vannak olyanok, akik adott esetben a saját gyermekeiket eh, felhasználják arra, hogy jobb körülmények közé jussanak. Lásd prostitúció, eladják a gyermekeiket prostituáltaknak. De hát ismernie kell képviselő asszonynak Magyarországról is azokat a számokat, amik azt mutatják, hogy ez nem kizárólag roma jelenség. Ez bárkivel előfordulhat mély szegénységbe hogyha Amsterdamba végigsétálunk azokon az utcákon, ahol sajnos Magyarországról fiatal lányok prostituáltként árulják saját magukat, akkor kiderül, hogy ezeknek egy része magyarországi roma, más része meg nem roma hanem, hanem, hanem egyszerűen magyar állampolgár. Tehát én úgy gondolom, hogy valóban vannak olyan speciális bűnözési formák, amik a mélyszegény, világra jellemzőek, és ezekkel kapcsolatban sokkal határozottabbnak és komolyabban kell venni a rendőrségnek, mint ezt eddig tette. Ez valóban így van, de nem gondolom, hogy ez egy etnikai kérdés lenne, ez a mélyszegénységnek a, a, a kérdése. Első körben talán ennyit. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a válaszait, és azt, hogy ilyen részletesen reagált a felvetésekre. Mint említettem, lehetőség lesz még egy körben kérdéseket feltenni. Legalább nyolcan kértek eddig szót, most lezárom a felszólalók listáját. Gönc asszony, Bion asszony, Enső asszony, Bronz kolléga Intfeld asszony, Marinescu úr. és jó Ennyi lesz a felszólalók listája. Boszkurt asszony esetleg ügyrendi szóban szeret, ügyrendi kérdésben szeretne szólni? Egy kérdést tettem fel a horizontális irányelvvel kapcsolatosan. A horizontális irányelvvel kapcsolatosan tettem fel egy kérdést, és nem kaptam rá választ. Bizonyára megfeledkezett róla, de engem még mindig érdekel. Miniszter úr, szeretne szólni a horizontális irányelvről? Hogyha igen, akkor van most rá lehetőség. Ez nem feltétlenül része a, az elnökségi programjainknak, tehát én ezzel kapcsolatban új információt nem tudnék mondani, ezért nem reagáltam rá, tehát nem felejtettem el. Ez esetben hallgassuk meg a második körben a kérdéseket. Elnézést a miniszter úr még egyszer szólt kér. Félreértettem a kérdést. Az antidiszkriminációs irányelvre gondol a horizontális irányelvnél? Köszönöm szépen. A, e, e igen, igen, igen. Hát akkor... Yes, it's a horizontal It's a horizontal discrimination Yes, that's correct. That's correct. Igen, erről van szó. That azt gondolom, hogy ez a tagállamoknak a felelőssége, hogy ezt, a, ezt az irányelvet alkalmazzák a saját országukban. Tehát ezért gondolom azt, hogy nem, nem része feltétlenül az elnökségi programnak. No, it's the new, new directive. Van egy új irányelv, amely most van tárgyalás alatt. Akkor a harmadik kísérlet, ha megengedi. Har- harmadikra futok neki ennek a, ennek a, ennek a válasznak. Azért értettem félre a dolgot, mert hogy ez nem, a, nem, a, nem az én portfóliómba tartozik, hanem a Nemzeti Erőforrás Minisztériumba, ugye, ahol legjobb tudomásom szerint, bár ez nem az én, én kompetenciám, a fogyatékos ügyben próbálnak előrelépni az elnökségi idő alatt. Tehát ugye ott a szexuális irányultság, a, a vallási diszkrimináció, a fogyatékos ügy azok, azok amik ennek a antidiszkriminációs irányelvnek a különböző tételei. Tudtommal a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma fogyatékos ügyben kíván két munkacsoporti üléssel, egy körnévnek kiküldésével tovább lépni ennek a jogi szabályozásában, csak ez nem az én portfóliómba tartozik, ezért volt számomra idegen ez a kérdés. Nem tudom, ez így most elfogadható-e. Okay. Remek, akkor hallgassuk meg a következő körben a kérdéseket. Egy percben kérem a kérdéseket és azután még egy körben a miniszter úr válaszol. Látom, hogy Emile Boszkut nem tud még egyszer megszólalni, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a mentesség az ne csak a munkaerőpiaci környezetben legyen érvényes, hanem az élet minden más területén, és mindenkire, ez etnikai alapú, vallási alapú, szexuális orientáció, stb. És a parlament nagyon erősen képviseli azt, ez a tanácsba akadt el. És nagyon szeretnénk, hogyha ezt az elnökséget adó ország, nevezetesen különösen most Magyarország megpróbálná tovább mozdítani ennek az irányelvnek az elfogadását. Ez kulcsfontosságú lenne egyébként államtitkár úr területe szempontjából is, tehát hogy a romákkal szembeni diszkrimináció az élet különböző területein, nem csak a munkaerőpiaci területen is megtiltható legyen az Európai Unióban és Magyarországon is. Bocsánat, hogy egy részét elhasználtam az egy percemnek, de ez egy nagyon fontos kérdés. Amit én még kérdeznék, az a, a gyerekszegénységgel, gyerek gyermekek egyenlő esélyeivel kapcsolatos téma. Itt az egyik fontos kérdésem az lenne, hogy mi államtitkár úr véleménye a szegregált, integrált oktatásról. Tudom, hogy ezzel kapcsolatban Magyarországon vannak viták, és nagyon fontos lenne államtitkár úr véleménye. A másik pedig, hogy mennyire volt beleszólása, mit gondol az egykulcsos adórendszerről, a családi adózásról, ami egyértelműen a jobb helyzetben levő gyerekek számára teremt még jobb helyzetet, és nem javítja azoknak a helyzetét, nevezetesen a roma gyerekek helyzetét sem az esélyegyenlőség szempontjából. Köszönöm szépen. Thank you. Madame Guillaume. Köszönjük szépen, Guillaume asszony. Nos, számos témáról szó esett a bevezetőben és ez tulajdonképpen megfelel a magyar elnökség Roma ügyel kapcsolatos ajánlásainak és következtetéseinek összességében is, összességével is. a prioritásokról szólt, és nagyon egyértelműen látszik, hogy ez a roma stratégia tulajdonképpen a származási országokra kell, hogy vonatkozzon egyrészt, de a befogadó országokra is ugyanolyan nagy felelősség hárul. Azok a tagállamok, akik érintettek, kérdezném, hogy hogyan gondolják, mi a hozzáállásuk ehhez. Nagyon sokat elmondott a részletekről a roma stratégiát illetően, de a befogadó országokban mekkora az előre haladás a roma integrációval kapcsolatban. Érdekelne továbbá az is, hogy a magyar elnökségnek milyen célkitűzései vannak, hogy a romák civil társadalmát jobban bevonja a probléma megoldásába, tehát a szociális integrációnak az előremozdításába, hiszen aktívabbá és láthatóbbá kellene válnia a roma társadalom is. Köszönöm. Enci úr? Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok a magyar elnökségnek azért, hogy napirendre vette ezt a témakört és prioritásként kezeli. Két kérdésem volna. Az egyik hasonló ahhoz a kérdéshez, amelyet kollégám tett fel, arról, hogy gyakorlati szinten mi történhet az integrációs stratégiák keretében az, hogyha ezt európai szinten létrehozzák, gyakorlatilag ez volna az összessége különböző nemzeti stratégiáknak, ha jól értem. Úgy gondolom, hogy egy közös alapot kell létrehozni a stratégia keretében a roma integrációra, és olyan tagállamokra kell, hogy ez vonatkozzon, ahova eh, szeretnének romák letelepedni, függetlenül attól, milyen származási országból származnak. A második kérdésem a végrehajtásra vonatkozik. A helyi hatóságokra bízzák ennek a stratégiának a végrehajtását ahol, olyan országokban, ahol jelentős a roma közösség? Köszönöm szépen. Thank Mrs. Gall. Gál Szólt elnök úr örülök, hogy itt üdvözölhetjük eh, körünkben eh, államtitkár úr, eh, és már csak azért is, mert a, a személyes munkája és a, a élete is hitelt ad azoknak a szavaknak, amit itt elmondott, és azoknak a céleknek, amit itt az elnökség eh, kapcsán eh, eh, meghatározott. De az a kérdésem, hiszen állandóan pénzügyekről beszélünk az utóbbi időben, hogy ezek a jelenlegi források, ezek elegendőek -e ezeknek a céloknak a megvalósítására, hogy nincs-e szükség további összegek elkülönítésére ahhoz, hogy, hogy valóban működőképes legyen ez a meghirdetett romastratégia. Thank you. Köszönjük. Intfeld asszony következik. Um, thank you, Chair. Köszönöm szépen. Én üdvözlöm azt a tényt, hogy a magyar elnökség ezt az ügyet napirendére tűzte, és én személyesen is nagyon elkötelezett vagyok főleg amikor antidiszkriminációs intézkedésekről van szó. Úgy gondolom, hogy a politikai akaraton múlik nagyon sok minden, és hogyha egyik oldalon végrehajtunk roma integrációs stratégiát, ugyanakkor azt gondolom, hogy figyelni kell arra is, hogy a diszkrimináció nagyon sok tagállamban szinte intézményesített a, a diszkrimináció, úgyhogy önnel szemben én nem vagyok teljesen meggyőzve arról, hogy bár nem nevezzük nevén sokszor a dolgokat, de a kormányoknak a retorikájában nagyon sokszor nincs támogatás az ilyen stratégiák mellett, amiről ön most beszámolt. Nem tudom, hogy helyesen értettem-e, hogy az ön minisztériuma akkor az diszkrimináció ellenességgel általánosan is foglalkozik-e, mert amennyiben ez így van, akkor csatlakozom ahhoz, hogy a horizontális antidiskriminációs irányelvet kellene felkarolni és előmozdítani, úgyhogy a magyar elnökségtől is azt várom, hogy ez a tanácson belül megtörténjen. Szerettem volna végezetül megkérdezni a, a médiatörvényel kapcsolatban is, a homoszexuálisokra vonatkozóan, de úgy tűnik, hogy az önkompetenciája erre nem terjed ki mégis szerettem volna tudni, hogy a soros elnökség a, a homoszexuálisok jogait is felkarolja, illetve a velük szembeni diszkriminációt visszaszorítani kívánja-e. Thank you. Mr. Marinescu. Köszönjük szépen, Marinescu képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, én is szeretnék gratulálni, hogy a prioritásaik között szerepel az európai roma integrációs stratégia. Nagyon remélem, hogy egy európai szintű stratégiát sikerül majd létrehozni, nem csak a nemzeti stratégiák összefogását olyan tervekre van szükség, amelyeket párhuzamosan ugyanolyan módon lehet alkalmazni az egyes tagállamokban. Ön is említett egy ilyen kezdeményezést, például azt, hogy iskolákban vagy a rendőrségen kvótákat határoznak meg a roma fiatalok fejlesztésére, a nyelv tudásuk miatt is. Például Romániában is alkalmaznak ilyen megoldásokat, és ez más tagállamokban is pozitív fejlemény volna. Említette, hogy a roma lakosság nagy részt szegénységben él. Ez általában a munkanélküliség miatt van, illetve az alulképzettség miatt, a kompetenciák hiánya miatt. A stratégiában prioritással kell kezelni az oktatást azért, hogy eredményesek legyünk. Úgy gondolom, hogy az oktatási programok, illetve a speciális képzési programok annak érdekében, hogy egyáltalán a roma gyerekek eljussanak az iskolába, iskolába járjanak, ezt az erőfeszítést egész európai szinten meg kell tenni, ugyanúgy a roma, mint az egyéb lényegében nomád népcsoportok szempontjából. Remélem, hogy a stratégiában ilyen kezdeményezések is szerepelni fognak. Jotoma kolléga. Köszönöm szépen azt is, hogy részt vesz itt az ülésünkön, a szakbizottságon belül, és nagyon köszönöm a részletes válaszokat is. Jelenleg nagyon sok mindent kell tennünk a romákért, ez egy nagyon összetett, bonyolult problémakör, és sajnos sem nemzeti és sem közösségi szinten nincs még megoldás. Ugyanakkor mindannyian tanúi vagyunk a válságnak, annak a krízishelyzetnek, amelyet tavaly nyáron Franciaországban kísérhettünk nyomon. A parlamenten belül is, a bizottságon belül is és nyilván más grémiumokban, Franciaországban is megvitatásra került ez a fontos ügy. A kérdés az, hogy bizonyos országoknak azon kísérleteit, hogy a Schengeni bolgár és román csatlakozást összekötik a roma ügyjel, és ez lenne a megoldás, ez lenne a gyógyír, ezt ön honnan, hogyan látja? <clears throat> Köszönöm, elnök úr. Amikor a romákról van szó, akkor olyan emberekről beszélünk, akiknek kapniuk kell valamit, vagy akiknek nyújtani kell valamit. Az ő szenvedésükről úgy beszélünk, mint egy olyan dolog, ami uh, amiatt alakult ki, mert mások diszkriminálják őket. A megoldások általában arról szólnak, hogy az államnak kell lépéseket tenni, hogy bevonja őket, megmentse őket a szegénységtől, és integrálja őket a társadalomba. Azonban arról úgy beszélünk rólunk, mint akik nem képesek választani, és képtelenek felelősséget vállalni. Ebből következően fel kell tegyem magamnak a kérdést, hogy ez egy kicsit ez nem túl atyáskodó vagy lekezelő-e, és azt hiszem, hogy nagyon sok jó szándékú ember számára félrevezető is, hogyha így, így próbáljuk megközelíteni a nehéz problémákat, amelyek a romákkal kapcsolatban felmerülnek. Köszönöm szépen. Most pedig, miniszter úr, öné a lehetőség, hogy válaszoljon a felvetett kérdésekre. Parancsoljon! legyen szíves, próbálja meg 10 percben megadni a válaszokat, mert akkor be tudjuk még majd fejezni a ma délelőtti napi rendünket. Köszönöm. Ságügyminiszterem, úgyhogy az antidiszkriminációs kérdéseket szerintem neki tegyék föl, hogyha ilyen fontosnak tartják számomra, tehát a, a mi minisztériumnak a munkájába ez nem egy direkt direkt alkotóelem. Az igazságügyminisztérium és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium a kompetenciájába tartozik. Természetesen, éppen amit Gönc Kinga képviselőasszony kérdezett, vannak olyan területek, ahol érintkezik ez a dolog, az iskolai integráció vagy szegregációnak a kérdése, az meg az Oktatási Minisztérium kompetenciájába tartozik, de nyilván ez a szociális befogadásnak, a social inclusionnek egy alapvető kérdése, hogy hogyan tanulnak a roma gyerekek, egyáltalán hogyan tanulnak a mély szegénységben élő gyermekek, tehát mi foglalkozunk ezzel a kérdéssel, de ennek a dossziénak, ennek a direktívának a, a kapcsolatos munkák azok nem az, én, nem az én munkám, ezért sajnálom, hogy csalódást kell okoznom, de erre nem tudok ilyen, ilyen módon válaszolni, hogy milyen előhaladást tudunk elérni. Az integráció, szegregáció kérdésében a az előbb Boszkurt asszony részben dicsérően mondta azt, hogy nekünk pragmatikus megközelítéseink vannak. Én szerintem fontos a pragmatikus megközelítés nem csak a, nem csak a nem csak azért, hogy, a, hogy ne ideológikusan közelítsünk a dolgokhoz, hanem azért is, mert nagyon különböző helyzetek vannak tehát nagyon különböző helyzetben élnek romák egyébként spanyolországban olaszországban romániában vagy magyarországon és ezért fontos hogy, fontos, hogy a helyi sajátosságokat figyelembe vegyük hogy a magyaros sajátosságokkal jöjjek megint. Ugye vannak olyan területek, ahol az integráció meg a szegregáció kérdése az értelmezhetetlen, mert gyakorlatilag az egész terület, ahol ott emberek élnek, az egy szegregált terület. Tehát ott már nem lehet integrált oktatást folytatni. Az egyik alapelv, ami e, minket vezet a munkában, az az, hogy etnikai alapon, vagy akár szociális helyzet alapján senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés. Csak azért valakit külön iskolába küldeni, gyengébb iskolába küldeni, mert ő szegény, mert ő roma, ez megengedhetetlen, és ezzel szembe föl kell lépni a törvénynek az erejével. Ez az egyik oldala a dolognak. A másik oldala pedig az, hogy azokat a közösségeket, akiktől azt várjuk, hogy már az oktatás alatt is segítsék az integrációt, segíteni kell ebben magukat a közösségeket is segíteni kell ebben, fölkészteni őket. Annak a fajta szegregáció, azoknak a szegregációs folyamatoknak, amelyek elsősorban az elmúlt húsz évben léptek föl például Magyarországon, a terheit kizárólag egy helyi közösségre rakni, az egy helytelen dolog lenne. És, a, és van a külön oktatásnak, szándékosan nem szegregált oktatást mondok, van a külön oktatásnak, van egy megengedett formája az, amikor ebben a különben több szolgáltatást nyújtunk, színvonalasabb szolgáltatást nyújtunk, mint amit egyébként az általánosban, az integráltban kapnának etnikai csoporthoz vagy szegény csoportokhoz tartozó gyerekek. Erre Magyarországon azért van egy-két jó példa, például a Gandhi gimnázium, amelyik, amelyik azt gondolom a kevés sikeres roma programok közé tartozik, egy új roma elitnek a képzésében azt gondolom, ez egy nagyon lényeges dolog és, és több ilyen kezdeményezésnek a támogatását tervezzük, ahol az együtt, meg a külön valami fajta kombinált formában van. Ezek a roma szakkollégiumok, amik arról szólnak, hogy, arról szólnak, hogy a romák a saját szakkollégiumukban, hostelnek lehetne ezt talán nevezni, külön speciális plusz segtséget kapnak a identitás erősítésben egyáltalán a a, a, a tudás megszerzésében, és egyébként pedig ugyanazokon az egyetemeken tanulnak természetesen, mint mindenki e, e, más Magyarországon. Képviselő azt, hogy megengedi az egy kulcsos adórendszer előnyeit vagy hátrányait, azt azért itt nem vitatnám meg, mert szerintem a, e, nem csak azért, mert az adórendszer az egy, az egy tagállami belügy, hanem azért sem, mert azt gondolom, hogy ez nem tartozik feltétlenül ide. Egy mondatot azért mégsem tudom megállni, hogy ne mondjak. Valóban az a súlyos gazdasági válság, amiben ma Magyarország van, az radikális intézkedéseket tesz szükségessé, olyanokat, amiket egyébként nem szívesen tenne meg az ember. És közben nagyon fontos az, ilyen az egykulcsos adórendszer is, hogy a, a, ennek a rendszernek a kárvalótjaira külön odafigyeljünk. Hogy egy példát mondjak erre, ma Magyarországon olyan rendszer van, hogy az első osztálytól a nyolcadik osztályig nem fordulhat elő, hogy valaki ne tudjon ebédelni, ha erre, erre, erre szociálisan rászorul tehát, és ebben az évben terjesztettük ki ezt a rendszert, eddig ez 7. osztályig volt, most 8. osztályig van, tehát minden gyerek legalább egyszer megebédel, ez nagyon fontos, és aztán a kiegészítő éppen EU által finanszírozott programokba még meg is tud vacsorázni adott esetben, sőt még a hétvégére is kap valami ennivalót, ez nevetségesnek tűnik, de, de illetve komikusnak talán, de ez bizony Magyarországnak és nem csak Magyarországnak bizonyos területein, ez egy nagyon súlyos, súlyos probléma. A, a Gion asszonynak a, a hozzászólására ez valóban ez az talán legérzékenyebb kérdés, amikor európai roma keretstratégiáról beszélünk. A, a, hogy mondjam, az otthoni országok, ahol a romák tradicionálisan élnek, meg az úgynevezett befogadó országok, vagy nevezzük célországoknak, ahova mennek, vagy menni akarnak, vagy ahova csábítják őket, vagy ahova küldik őket, különböző módon lehetne fogalmazni. Én az, azt gondolom, hogy, hogy a, hogy a, a szabad mozgás az az Európai Uniónak egy olyan vívmánya, amire nagyon kell vigyáznunk. Egy nagyon értékes vívmány, és ezt mindenképpen fenn kell tartanunk és meg kell őriznünk, hogy mindenki oda mehet, ahova kedve tartja, adott esetben a jobb megélhetés reményében is. Ez egy nagyon fontos pont. A másik pont pedig az, amit már az előbb itt hallottunk, hogy arra is vigyáznunk kell, hogy ezt a vvmányt a szabad mozgásnak a lehetőségét senki ne használja senki se használja mondjuk így, hogy bűnös célokra. Tehát ez ne legyen a bűnözésnek, vagy, vagy az emberkereskedelemnek egyfajta lehetősége. Tehát a kettőt azt gondolom, hogy együtt kell kezelnünk, ennek a szabad mozgás víványának a megőrzését, és másik oldalról pedig azt a típusú együttműködést egyébként a belbiztonsági szervek között, amelyik megakadályozza azt, hogy szervezett formába bűnöző csoportok azért transportáljanak embercsoportokat egyik országból a másikba, hogy vissza visszaéljenek annak a szociális ellátórendszerével, vagy bármilyen más módon visszaéljenek az Európai Unió szabad mozgásával. Tehát szerintem ez a két alapelv, amit ha e, figyelembe veszünk, e, meg hogyha mégis szabad utalni az antidiszkriminációs irányelvre, annak az átültetése az, ami segít bennünket ebben a kérdésben. A civil társadalomnak a bevonásáról próbáltam az előbb néhány e, szót mondani. Valóban nagyon fontos, hogy más hozzászólásokban is fölmerült ez. Azt hiszem, hogy Burns úr is említette ezt, hogy alanyává kell válni a cselekvésnek. Tehát ezek nem tárgyai ezek az emberek a mi munkánknak, hanem partnerei kell, hogy legyenek. Ha nem lesznek partnerek, akkor nem lesz, nem lesz lényeges változás. Tehát a, roma civil szervezeteknek a támogatása, erősítés, ez egy különösen fontos dolog. A mi elnökségünk alatt két olyan rendezvény is van, az, info, az, az ICG, az informális kontakt, grupkontaktcsoport rendezvénye itt februárban brüsszelben és magyarországon pedig az európai roma platform ahol a civil társadalommal és a roma civil társadalommal is párbeszédben vagyunk érdekes módon éppen ez a platform lesz az budapesten amit szeretnénk egy kicsit többre kiépteni egyfajta kulturális rendezvény is tenni nem egyszerűen szakértői megbeszélésé ahol először tudunk nyilvánosan beszélni a bizottságnak a közleményéről az európai roma keretstratégia kapcsán tehát ez egy minőstett alkalom lesz. enzi úrnak mondanám azt hogy önnek mondanám azt, hogy valóban a gyakorlati szinten dőlnek el a dolgok, hogy kik a felelősek ezért. Én úgy gondolom, hogy közös felelősség van. És, a, és még visszatérve a befogadó országok és a, és a mondjuk gy küldő országoknak a, a kérdésére. Azért bármennyire is jó a szabad mozgás, azért ugye mégis azt gondoljuk, hogy a problémákat ott kell megoldani, ahol keletkeztek. Tehát itt van a, van a van a, az otthoni országoknak egy alapvető felelőssége ebben a dologban, de a többi tagország sem csukhatja be a szemét. És ez talán túl dileg lesz ez a mondat, de miután már a miniszterelnököm is elmondta, úgyhogy én is megengedhetem azt. Ugye alapvetően van egy félreértés, ez a nyugat-európai félreértés a romákkal kapcsolatban, hogy itt mindenki nomád életmódot folytott, módot folytat. Ez nem így van. A többségük e, generációk óta letelepedett Romániában is, Magyarországon is, Szlovákiában is, viszont a vándorlásra való hajlandóság az mégiscsak ott van. Tehát ha nem akarjuk, hogy ilyen típusú tömeges vándorlás terepe legyen Európa, akkor az Európai Unió azon országainak, ahol nincsenek jelentős roma közösségek, segíteni kell azoknak, akik, ahol pedig vannak, hogy a problémákat tényleg meg tudjuk ott oldani, ahol, ahol keletkeztek. Gál Kinga képviselő asszonynak, alelnök asszonynak mondanám, hogy ez egy másik neuralgikus pont, mint általában a pénz, a pénznek a kérdése. Én alapvetően úgy gondolom, hogy a források nem elegendőek ahhoz, hogy minőségi változást tudjunk elérni de mielőtt új forrásokra, és ugye a pénzügyi tervezés új szakasza éppen most indul az Unióban, mielőtt új forrásokról beszélnénk, szerintem arról kell beszélni, amiről itt már mindannyian beszéltünk, hogy a, a régi forrásokat hogy használjuk. Tehát a régi források felhasználásának a módja, a monitorozása, ahogy előbb erről beszéltem, az ellenőrzés, a hatásvizsgálat, tehát hogy azok a pénzek, amik most vannak valóban jó célra fordítottak-e, valóban megérkeztek-e, valóban pozitív eredményt értek el, vagy pedig nem. Tehát ha ezt a vizsgálatot lefolytattuk, akkor utána van értelme arról beszélni, hogy elége az a pénz, ami most rendelkezésre áll a, a a, a, helyzet radikális, vagy mondjuk egy minőségi javításába. Hagy mondjam azt elismeréssel, hogy az Európai Parlamentnek az a kezdeményezése, hogy ma már a regionális alapokból eh, a vidéki lakókörnyezet javítására is lehet fordítani, tehát lakhatási körülmények javítására, az egy nagyon lényeges új forrás ezen a téren, és eh, ahogy ezt már többen kérdezték, ez egy nagy kérdés, hogy meg lesz-e a tagországokban az elég tudás, meg képesség ahhoz, hogy ezt az új forrást használni tudják. Mikor ezeket a kérdéseket gyakorlatban látjuk, hogy hogy működnek, utána érdemes új forrásokról is eh, beszélni. A welt asszonynak a diszkrimináció ellenességhez sajnos, sajnos el kell hárítanom magamtól ezeket a, a konkrét kérdéseket, miközben azt szeretném mondani, hogy mi a szociális befogadáson belül nagyon lényegesnek tartjuk, hogy az etnikai diszkriminációval szemben mind az iskolában, mind a hely, munkahelyen, mind pedig a hatóságok esetében ö, föllépjünk. Ezért nagyon fontos a, a hatóságoknak, akik találkoznak a romákkal, azoknak egyrészt a képzése a tekintetben, hogy ilyen előítéletmentes bánásmódot gyakoroljanak az ügyfelekkel, másrészt pedig olyan segítőknek az alkalmazása, akik a romákat is fölkészítik arra, sokkal határozottabban és öntudatosabban tudjanak adott esetben föllépni, akkor, hogyha ilyen diszkrimináció éri őket. Schengen kérdéséhez szólnék még mindenképpen hozzá. Mi a, a magyar elnökség álláspontja az, hogy ezt a két dolgot nem szabad összekötni Schengennek és a roma integrációnak a kérdését. Ebben más tagállamok másképpen gondolkodnak. Mi mindenképpen szeretnénk és támogatjuk és küzdünk azért, reménytelen helyzetekben is lehet küzdeni, hogy Románia és Bulgária a Schengeni övezet részévé váljon. Ez számunkra nagyon fontos, mint a régió egyik országa számára. Nem túl nagy reményeket fűzünk ehhez, most, hogy ez sikerül az elkövetkező fél évben, de mi ezt egy nagyon rossz megközelítésnek tartjuk, hogy a roma integráció kérdését és a Schengeni csatlakozás kérdését vannak olyan tagállamok, amelyek, amelyek összekötik. Köszönöm szépen. Thank you. You want to make an additional point? Okay, go ahead. Igen. Még azt, szeretném jelezni, egyrészt köszönöm szépen a kérdéseket, hogyha már nem kapok valószínűleg szót, és azt szeretném mondani, hogy amennyiben úgy gondolják, hogy van értelme annak, hogy az elnökség végén újra találkozunk ilyen körbe, akkor én szívesen eljövök, és hogy jöjjenek a magyarországi programokra, erről mindenfajta tájékoztatást fognak kapni. Remélem, hogy Magyarországnak nem csak rossz, hanem jó arcát is meg tudják ismerni, ha eljönnek hozzánk. Uh, Természetesen, miniszter úr, mindannyian várjuk az együttműködést, a szoros együttműködést a soros elnökséggel, a magyar elnökséggel, különös tekintettel ezen a területen, ahol nagyon sok az aggodalom, amely nagyon fontos, és amely hát napi rendünkön szerepel már jó ideje itt a parlamenten belül is azon belül is a LIBE szakbizottságban. A szociális integráció az Európai Unióban, a Lisszaboni szerződés okánál fogva is fontos feladatunk, ugyanúgy, mint a diszkrimináció ellenes harc. A romák tekintetében ez különös hangsúlyt kap. Most önöknek köszönhetően van egy állandósult vita, de általánosságban foglalva természetesen nagyon szívesen fogadjuk Önt itt a Libeszak Bizottságon belül, hogy megvitathassuk, hogy milyen előrelépések történtek a soros elnökség hat hónapja alatt, és hogy megnézhessük, hogy eh, milyen előrelépések történtek. Nagyon sok jót kívánunk, minden jót kívánunk a munkájukhoz, és nagyon köszönjük, hogy a Libe szakbizottság tagjaival megvitatta a Magyar Soros Elnökségnek a prioritásait. Köszönjük a válaszait, és a képviselőknek is köszönöm azt, hogy a felszólalási időkre szorítkoztak. Természetesen lesz lehetőségünk arra, hogy a soros elnökség során még többet halljunk öntől. Köszönöm.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 Dear colleagues. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Még van egy napirendi programunk ma délelőtre, és időnk is van még. Ez egy nagyon fontos kérdés az Európai Unió terrorizmus ellenes politikájára vonatkozóan. Itt a legfőbb eredményekről és a jövőbeni kihívásokról lesz szó. egy olyan napon kerül felhívásra ez a pont, amikor tegnap Moszkvában egy szörnyű terrorista robbantásra került sor. Ez is azt mutatja, hogy jobban kell még fellépnünk, zárni kell sorainkat, és karöltve kell a terrorizmus ellenes politikánkat végeznünk és összehangolnunk. A következő percekben egy munkadokumentumról fogunk eszmét cserélni. A bizottság közleményéről, az EU terrorizmus ellenes politikájáról, a legfőbb eredmények és jövőbeni kihívások címmel saját kezdeményezésű jelentés kontextusában ugyanebben a témában Sophie Infeld volt a kijelölt jelentéstevő, úgyhogy a munkadokumentumról ő fog beszámolni, ezt követően pedig a többi képviselőnek is lehetősége lesz elmondani a véleményét. És természetesen a bizottságot is meghallgatjuk, és a és elnökség képviselőjét is. Már is látom Zippel asszonyt, aki nem tudom, ügyrendi kérdéssel kíván felszólalni, nem. Értem, akkor önre is azért vényes, hogy szót fognak majd kérni. Jó, akkor én feldasszonynak adjuk meg elsőként a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon helyesen utalt a tegnapi eseményre, és ez az esemény is arra emlékeztet bennünket, hogy a terrorizmus ellenes politikának hatékonynak kell lennie. Hát ez a célja ennek a politikának. Az utóbbi tíz évben ebben a politikában tulajdonképpen nagyon keveset tettünk azért, hogy a hatékonyság tekintetében értékeléseket kapjunk. Ha megnézik ezt a munkadokumentumot, amely gyakorlatilag egyfajta prelódiumként is értelmezhető a végső jelentés tekintetében, akkor ebben olvashatják, hogy nem arról van szó, hogy nem volt terrorizmus az előző tíz évet megelőzően, de az igaz, hogy megváltozott a terrorizmus az utóbbi tíz évben. Talán amiatt is, hogy az európai együttműködés intenzívebbé vált ez alatt az időszak alatt. Ugye mindig szoktuk a politikai intézkedéseket értékelni, ha infrastruktúrát kell felállítani, vagy szociális politikáról, oktatáspolitikáról, vagy bármi másról van szó, és ma a gazdasági válság közepette, amikor mindenkinek szorosabbra kell húznia az övét, nagyon óvatosnak kell lenni, fel kell mérni, hogy szükségszerű egy-egy intézkedés, hatékony-e az, és hogy mennyibe fog kerülni. Az az érdekes, hogy a terrorizmus ellenes politika úgy tűnik, hogy nem esik ezen megítélés alá. Tehát a demokratikus ellenőrzés valahogy nem kap ugyanakkor a hangsúlyt. Ezért nagyon jó az, hogy ma vitát folytatunk erről. Az Európai Parlament ismételten és nagyon sok alkalommal kérte a mély analízist az európai a terrorizmus elleni politikával kapcsolatban az Európai Bizottság készített egy első értékelést, legalábbis kísérletet tett erre, ez üdvözlendő, azonban azt is meg kell jegyeznem, hogy ez nagyon szerény ez a dokumentum, és itt még nagyon ö, óvatosan fogalmazok, hiszen egy pár intézkedést analizál annak el, annélkül, hogy az ellenőrzésnek a mélységét és hatékonyságát valóban kiveséznie, miközben ugye mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy valóban biztonságosabbá vált-e az életünk. Úgyhogy a bizottságnak a közleménye tulajdonképpen specifikus kategorikus intézkedéseket emel ki, miközben például a személyes adatok masszív gyűjtése az nem szerepel. Miközben itt a legnagyobb az adatgyűjtés. Nos, ebben a munka dokumentumban talán bürokratikus okok miatt úgy tűnik, nagyon rejtélyes módon két részre szakadt, mint hogyha két különböző dokumentumról lenne szó, de ez nem így van, ez egy dokumentum. Számos kérdést soroltam fel, ahol úgy gondolom, hogy a terrorizmus ellenes politikának az ellenőrzése fontos lenne. Nincsenek még végkövetkeztetéseim vagy válaszaim, de ezek azok a kérdések, amiket fel kellene tenni egyáltalán. Egy kulcsfontosságú ajánlást szeretnék intézni a bizottság felé, és nagyon bízom abban, hogy ezeket fel tudják karolni önök is. Ez pedig az, hogy egy nagyon alapos értékelést kell végrehajtani, mégpedig független képviselők és szakértők által, legyen azok, azoknak a háttere biztonsági, költségvetési, vagy egyéb területek, de fontos az, hogy ezek független szakértők legyenek. Eddig ugyanis úgy tűnik, minthogyha ez a mély analízis, ez nem lenne szívügye az uniónak. Nézzük meg akkor, hogy mit kell még ellenőrizni. A hatékonyságot, hiszen azt mondtuk, hogy ugye szükség van a biztonságra, ezt kívánjuk kieszközölni a terrorizmus ellenes politikák által. Nyilván nehéz itt számszerűsíteni az eredményeket, de hát hogyan lehessen akkor az eredményességet kimutatni, hogyha semmilyen mérő nincs, ami mentén ezt utána ki lehet fejezni. Ugye nagyon sokszor megelőzésről beszélünk, nyomozásról, majd pedig esetlegesen vádemelésről, ez mind-mind aspektusa a biztonság szavatolásának. Aztán nagyon fontos még egy aspektus, az pedig a költségeknek a kérdése. Elmondtam már, hogy nagyon sok ugye, gazdasági és pénzügyi megszorítást láttunk a krízés alatt, és a parlamentek nagyon alaposan megnézik a költségvetést, illetve a költségvetési javaslatokat, és tulajdonképpen minden centet, minden fillért vizslatnak, amennyiben itt felmerül, hogy ezek elköltésre kerüljenek. Nyilván a terrorizmus ellenes politikában is nagyon fel ez a kérdés, hogy mennyibe kerülnek ezek az intézkedések. Nem is arról van itt szó, hogy most én sokallom vagy keveslem ezeket az összegek. Azt akarom tudni, hogy mennyi egy-egy ilyen intézkedésnek ára. Egyébként pedig hozzáteszem, hogy a legnagyobb része ezeknek a költségeknek fedezetül az állami költségvetésektől érkezik. A bizottság egyébként elkezdte már vizsgálni ezt az aspektust, és talán két hónap múlva lesznek is akkor olyan adatok, amelyekre támaszkodhatunk, és tovább tudunk lépni. Egyébként pedig elég furának tartom az, hogy a saját költségvetési hatóságunk nem tud rendelkezésre bocsátani számokat. Azt gondolom, hogy fontos lenne az, az is, hogy a költségeken belül a magánszektora mekkora arány esik hiszen azért ne felejtsük el, hogy a magánszektorra elég nagy teher hárul. Gondoljanak itt a repülőterekre, különböző légifuvarozókra, bankokra, a telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtóknak, őkre terheljük tulajdonképpen a közfeladatoknak az ellátását finanszírozási és igazgatási intézkedéseknek a költségei is rájuk hárulnak, ezért nagyon fontos lenne tudni, hogy mekkora összegekről beszélünk, milyen arányokról. Egy másik elem, amit talán nem nagyon kell magyarázni, az az, hogy a terrorizmus ellenes politikának milyen hatásai vannak a jogállamiságra, a, az alapvető polgári jogokra, Erről már nagyon sok szó esett itt a szakbizottságon belül, és a munkadokumentumon belül megtalálják majd erre a vonatkozó gondolatokat. Következő elem a demokratikus ellenőrzés és az elszámoltathatóság. Nos, azt láttuk már, hogy a terrorizmus ellenes politika már nem bűnöldözésről szól, és nem csak a rendőri és igazságügyi hatóságokról, hanem sokkal inkább már hírszerzésre és titkosszolgálatokra terelődött a feladat. Úgyhogy nagyon nehéz a demokratikus ellenőrzést végrehajtani, és egyáltalán elvárni az elszámoltathatóságot. Valamiféle embrionális titkos szolgálat már alakul, gondolok itt a Szitzенre, de vannak más körök is, amelyek hasonló módon működnek. Hát én azt értem, hogy eh, a, a webstream egy, webstreaming egy nagyon fontos eh, kezdeményezés, és azt is értem, hogyha nem kerülnek ki bizonyos eh, ülések, de nemzeti kontextusban a nemzeti titkos szolgálatokat is ellenőrzik. Bizonyára a parlamenten belül van egy korlátozott bizottság, a saját országomban is van egy hasonló grémium, amely gyakorlatilag felügyeleti bizottságként működik, és valamiféle hasonló ekvivalens grémiumra szükség lenne itt az Európai Parlamenten belül, belül is. Mert hogyha lesz egy európai titkosszolgálat, akkor legyen adekvát demokratikus ellenőrzés is. és ez gyakorlatilag az egyik ajánlás azon közül, amelyeket megfogalmaztam a munkadekumentumban. Igazetül, ha meglesznek az alapos ellenzésnek az eredményei, akkor ez képezze alapját a jövőbeli terrorizmus ellenes politikánknak. Hiszen ugye most nem tudjuk még azt, hogy ezek az intézkedések hatékonyak-e, akkor ne kérjünk egyszerűen ugyanabból többet, hiszen nem is tudjuk, hogy szükségesek voltak -e ezek az intézkedések. Inkább tekintsük vissza, nézzük át, hogy mit tettünk eddig, és a jövőbeni politikánkat a következtetésekre alapozva fogalmazzuk meg. Nézzük meg, hogy mik a trendek, a fejlődési trendek. Ugye a tunéziai eseményekre emlékszünk, a közelmúltból az algériai, jemeni fejleményeket is nyomon követjük, onnan is nagyon sok terrorizmus vagy terrorizma cselekmény kiindulhat, és ezekre rugalmasan kell tudnunk válaszolni. Ami pedig a, az eljárást és az ütemezést illeti, nos, hát most van egy munkadokumentum itt az asztalunkon, egy jelentés tervezetet fogunk a mai input alapján megfogalmazni, ez pedig a normális eljárás alapján itt a szakbizottságon, majd pedig a plenárison szavazásra kerül, valószínűleg valamikor a nyár során, aztán tervezünk egy meghallgatást, hogy a szakértőket, európai szakértőket, de akár nem európaiakat is meghívhatnánk, amerikaiakat, akik biztonsági szakértők, vagy, vagy egyéb vonatkozó területek szakértői, akik itt beszámolhatnának. És aztán módosítókat fogunk a meghallgatást követően megfogalmazni, és utána következne a szavazás. Köszönöm szépen, meghallgatom természetesen a hozzászólásaikat. Első hozzászólunk a tagoktól Diaz témére. Köszönöm szépen, elnök úr. jelenleg más szakbizottságokban is, más munkám miatt szinte összeegyeztethetetlen, hogy mindenütt ott legyek, de a következőket mindenképpen elkívántam mondani. A demokrácia ellenségei mindazok, akik azt állítják, vagy a célkitűzéseiket szuverén emberek fölött próbálják végrehajtani, rápróbálják erőszakolni más tagállamokra. A terroristák emberi életeket céloznak, emberi életeket támadnak meg, a mi életünket akarják tönkretenni, és a jogállamiságot ássák alá. A rendfenntartó, tagállamok rendfenntartó erőinek az elkötelezettsége és feladata az, hogy az európai állampolgárok biztonságát garantálják, akár a sajátuk él, saját életük árán is. És azt hiszem, hogy ezt el kell ismernünk e, nekik. Ezzel a saját kezdeményezésű jelentéssel még van némi munkánk, ki kellene egészíteni. A tudás és a tapasztalat nem ugyanaz, a tudásra és a tapasztalatra is szükség van egyfajta jövő, jövőképre is szükség van. Értenünk kell azt, hogy melyek azok az ügyek, amelyek a nemzeti hatáskörbe tartoznak, és komoly jelentőséget kell tulajdonítanunk ebben az anyagban a morális ö, támogatásnak, az áldozatok védelmének. Nos, én azt hiszem, hogy ebben a kérdésben koordinálni kellene a megelőzési politikákat, és a reakciókat is koordinálni kellene. A terrorizmus ellenes küzdelemben a koordinációs feladatokat a Euro, az Eurojust, az Europol, a CITSEN látja el, illetve a tagállamok kompetens illetékes hatóságai Szófia nagyon helyesen mondta az előbb, hogy ezeket a szerepeket alaposan és feladatköröket alaposan meg kell vizsgálni. Minden terrorizmus ellenes tevékenységet demokratikus jogok védelme érdekében kell összeolvasztani, hiszen az alapjogok kartája most már az EU jog része. Én Szófival nagyon szoros együttműködésben fogok dolgozni, módosító indítványokat fogok benyújtani, amelyek a demokratikus ellenőrzésre vonatkoznak. Mert a demokratikus ellenőrzés kell, hogy a gyakorlat legyen a tagállamokban is. Szofinak nagyon sok sikert kívánok a munkájához, köszönöm szépen. Köszönöm. Borszelino úr következik. Porcelino asszony. Köszönöm, elnök úr. Nagyon érdekel engem ez az anyag. Az Európai Unió belső biztonsági stratégiájáról szól. Azt hiszem, hogy itt valóban együtt tudunk működni a tanulmányozás az alapelvek tanulmányozásában. Az alapelveket tiszteletben kell tartani, Európa alapértékei nem sérülhetnek, azt hiszem, hogy ez nem kétséges, de nagyon konkrétan kell megvizsgálni a biztonsági problémákat, a belbiztonsági problémákat. Ma az a még mindig hatással van ránk a tegnapi merénylet, amelyet Oroszországban követtek el, és el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt tíz évben tulajdonképpen a figyelem az komolyan a terrorizmusra terelődött, de ettől függetlenül nem feledkezhetünk meg más veszélyekről sem, amelyek az Európai Unió pillérei társák alá. Ezek közül az egyik a szervezett bűnözés, és erről most beszéltünk itt miniszter úrral az előbb, aki összekapcsolta a szervezett bűnözést és a terrorizmust. Azt hiszem, hogy ezt is még figyelmesebben át kell gondolnunk, meg kell vizsgálnunk, nagy figyelmet kell fordítani erre a kérdésre. Mert Igaz, hogy mások a két jelenségnek a céljai, de mégis vannak bizonyos kapcsolatok, bizonyos esetekben együttműködés figyelhető meg a kettő között. Előfordul, hogy egy bűncselekmény összekapcsolódik, tehát a szervezet bűnözés a terrorizmussal összekapcsolódik, tehát ebben a tévában még közös munkát, kell, közös munkát kell végezzünk. Nagyon érzékeny témák ezek, de életbe vágóak az állampolgárok jövője és biztonsága szempontjából, hiszen az unió stabilitását, nyugalmát másképpen nem lehet biztosítani. Tehát maximális együttműködésre számítok, és remélem, hogy sikerül pozitív és jelentős hozzájárulást tennünk majd a munkához. Köszönöm. Sargentini asszony következik, mondja az elnök úr. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Inthetfeld asszony a munkáját, és azt, hogy ilyen világosan veti fel a kérdéseket. Nagyon sok kérdés merül fel természetesen Először is arról beszélnék, hogy mi Európán kívül a terrorizmus ellenes intézkedésekkel a helyzet. Ezeket vagy felhasználják, vagy visszaélnek ezekkel azért, hogy hum- emberi jogi aktivistákat elhallgattassanak Kenyában, más országokban, sok olyan országban, ahol ezek az intézkedések gyakorlatilag cenzúrának felelnek meg újságok cenzúrázásának, illetve az emberi jogi aktivisták munkája korlátozásának. Az emberi jogi főbiztosság is világosá tette ezt a tényt, és rámutatott arra, hogy kockázattal járnak ezek az intézkedések. Inetfeld asszony szeretné feltárni azt, hogy mi történt az elmúlt években, és milyen hatásai vannak ezeknek. Ezt ki szeretném egészíteni valamivel az Egyesült Királyságban most gondolkodnak azon, hogy visszavonjanak bizonyos terrorizmus ellenes intézkedéseket, mert alapvető emberi jogokat sértenek meg. Ez tíz évvel kezdődött ez a folyamat, és nagyon fontos, hogy a helyzetet felülvizsgáljuk, és elkezdjünk gondolkodni azon, hogy milyen szabályokat kell visszavonni. Ebből a szempontból hasznos volna, ha két dolgon elgondolkodnánk. Az egyik, fel kellene kérni az alapvető jogokkal foglalkozó ügynökséget, hogy feltárják, mely emberi, jogi, emberi jogsértéseket jelentettek be 2001 óta. Erről egy áttekintő beszámolót kellene készíteni. A második kérdéskör pedig a CIA dossziék felülvizsgálata, illetve ezeknek a járatoknak a felülvizsgálata. A hetedik ajánlására gondoltam. És nagy kérdés az, hogy ez mennyibe kerül. Anélkül, hogy arról vélekednék, hogy ez túl sok vagy túl kevés, úgy gondolom ez túl kényes kérdés, de ön megemlíti a munkadokumentumában, hogy a magáncégeknek ez mennyibe került, milyen költséggel járt az adófizetők számára. Ez továbbra is kérdés, érdekes kérdés. Ezzel talán ki lehetne egészíteni a vizsgálódást. Hogyha idézhetnék az európai terrorizmus ellenes koordinátor szavaiból novemberben, 2010 novemberében mondta ezt. A diszkrimináció és a társadalmi marginalizáció kérdése is nagyon fontos a terrorizmus szempontjából túl. Egyszerű azt mondani, vagy leegyszerűsítő, hogy ezek szorosan összefüggnek, sokkal komplexebb ez a folyamat, de a szociális befogadás, az integráció csökkenteni azoknak a számát, akik erőszakra hajlamosak. Ez egy olyan feladatot ír elő számunkra, hogy megfogalmazzunk, illetve megvizsgáljuk a terrorizmus ellenes politikákat diszkriminációs szempontból. Ez nagyon hasznos kiegészítés volna a munkadokumentumához, Intefeld asszony. Végül pedig nagyon lényeges, hogy szeptember 11 -e után 10 évvel határozzuk meg, hogy mi törvényszerű, mi törvényellenes, mit engedünk meg, és mit nem. Nem szabad morális alapon tartani ezt a vitát, hanem törvényekről és emberi jogokról kell beszélnünk. Köszönöm szépen, Hankis asszony. Elnök úr, először is nek a munka dokumentumnak az iránya és a gondolatmenete rendkívül világos és logikus és ami itt elég ritka ha szabad ezt mondanom tudományos igényű a megközeltése amihez engedje meg in 't veld asszony hogy őszintén gratuláljak én ennek nagyon örültem. ugyanakkor szeretnék két kérdést feltenni az idő rövidsége miatt kettőt de egyébként sok mindenről kéne beszélni ezzel kapcsolatban ami nekem egyben hát két problémát is jelent. A, talán hadd induljak ki abból hogy a terrorelhárítással kapcsolatos vitáinknak van néhány kulcskérdése. A kérdések zömében, a kiindulópontok, a célok zömében nagy többségben egyet szoktunk itt érteni. Van néhány olyan kulcskérdés, ami körül a viták zajlanak, és végül is ezeknek a kérdéseknek a lényege mindig az, hogy amikor a privacy és a security-nek a kívánatos egyensúlya megbillen, akkor ki melyik oldalra teszi le a voksot. Tehát hogyan próbálja az ellentmondást a holdpontról kibillenteni. Egyetlen példát hadd mondjak, lehetne többet, de az időt nem akarom húzni. Ugye sokszor folyik a vita arról, hogy adathalászat és profilkészítés, és többeknek, talán épp önnek is a véleménye az, hogy az adathalászatnál nem célszerű messzebb menni, mert akkor sérülhetnek a, a jogok. Ugyanakkor, aki számára a biztonság is ugyanolyan fontos, mint a személyiségjogok védelme, én ezek közé tartozom, én soha nem tudom figyelmen kívül hagyni azt, hogy miközben védjük a személyiségjogokat, ami nagyon fontos, de hogyan sérülnek a biztonság követelményei, tehát a terrorizmusnak az új arculatát például a diverzifikációt. Nincs időm ezt most bővebben kifejteni, de ezt az új arculatot tekintetbe véve, eh, hát ha mi a profilkésztést eh, ellenezzük, akkor előbb-utóbb muszáj egy tiszta és világos, és ugyanolyan tudományos igényű meghatározást adni, mint amilyen az ön megközeltése általában, arról, hogy a kettő között mi a különbség, minek alapján engedjük az egyiket, a másikat nem. Tehát ez egy olyan pont, amin szerintem például tovább kell gondolkodni, de ugyanilyen a kölcsönösség kérdése, ami azt akarjuk hogy az egyesült államok visszaadjon nekünk adatokat én ezzel egyetértek akkor meg kell tudjuk határozni hogy az európai unióban milyen ügynökség vagy szervezet lehet alkalmas a fogadásukra és kezelésükre ugye eddig több verzió elhangzott van aki a sitsenhez rendelné van aki az europol és az eurojusthoz tehát ebben is valahogy dűlőre kell jutnunk, ugyanígy az önálló európai PNR kérdésében, ami számomra meglepő, hogy a, az új belbiztonsági stratégia mintha arra hajlana, hogy ne legyen saját európai PNR. Nem érzem teljesen megnyug, nem ismerem pontosan az érveket, ami ez ellen szól, hogy legyen. Tehát az első kérdésem, és ide akarnék kiukadni, hogy a terrorelhártásnak a kényes és nyitott kérdéseit egy picit, mintha ez a munkadokumentum a parlamenttől áttolná független tudományos szakértőkhöz ami jó is de egyben egy problémát is rejt magában nevezetesen azt a kérdést hogy most a szakértők szóval létezik független szakértő? pártoktól valóban lehetnek függetlenek de a saját értékrendjüktől nem. én az elmúlt évben igyekeztem elég sok tanulmányt elolvasni terrorelhártás tárgykörében és azt látom hogy ugyanaz az ellentét ami itt köztünk képviselők közt megvan ugyanez az ellentét megvan a tudományos gondolkodók közt is mert ott is döntő pontokon az egyetértésen túl de a döntő pontokon ki ki hajlik a személyiségjog védelmére mások meg a biztonság védelme felől közeltik tehát magyarán én attól félek hogy lesznek nagyon érdekes dolgozatok én ennek nagyon örülök nagyon szeretném őket elolvasni és ennyiben én abszolút üdvözlöm az ön dolgozatát és kezdeményezését de attól félek hogy ezek reprodukálni fogják a problémákat, nem igazán megoldani. És végül nagyon röviden egyetlen észrevétel még, egyben a második kérdésem, nagyon egyetértek önnel abban, hogy ahogy formálódik egy önálló EU-s hírszerzés, és ugye a SZICEM bekerült a külügyi szolgálathoz, és önnek teljesen igaza van, hogy afelé mutat a jövő, hogy akkor szükség lesz egy önálló parlamenti kontrollra is. Csak egyetlen szempont, a tagországokban ez létezik, ön is említette a saját országát, Magyarországon is nálunk létezik egy parlamenti bizottság, csak van egy problémám, és ezen érdemes volna még gondolkodnunk, hogy például Magyarországon ennek a bizottságnak a tagjai átesnek egy nemzetbiztonsági klírenszen, átvilágításon. Gondolkodott-e azon, vagy jó volna ezen együtt erről gondolkodni, hogy két eset van. Vagy ez a kontroll mondjuk itt a mi bizottságunkban megvalósul, de ha ez nem szűrődik, nem kötődik valamilyen clearance kritériumhoz, akkor az itt megjelenő titkosszolgálati vezetők én ebben biztos vagyok semmi lényegeset nem fognak mondani. ha viszont létrejönne valamilyen formáció mondjuk a mi bizottságukon belül akkor milyen módon lehet ezt a clearance követelményt megvalóstani milyen uniós ügynökség szervezet van erre fölkészülve hogy mondjuk azokat a tagokat átvilágtsa akik ebben részt vesznek. Befejezésül engedje meg, hogy ugyanazt mondjam, mint Augustin barátom az előbb, hogy mint a belbiztonsági stratégiának a néppárt részéről az árnyék jelentéstevője, én nagyon örülnék annak, ha volna mód együtt dolgozni és közösen gondolkozni önnel és másokkal ezekről a nem politikai, hanem nagyon is konkrét és szakmai kérdésekről. Köszönöm szépen. Thank you. Szipel asszony. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nem vagyok néha biztos abban, hogy a, csak egy célja van a terrorizmusnak, de hogyha az az, hogy a demokráciánkat és az értékeinket megkérdőjelezze, akkor nyilván ügyelnünk kell arra, hogy ne ebbe az irányba dolgozzunk, méghozzá úgy, hogy ezt nem tesszük önkéntesen. Nyilván abszolút érde, érdemes elgondolkodni azon, hogy az egyes intézkedéseknek a hatékonysága és indokoltsága az-e, de itt összességében is vizsgálni kell ugyanezt a kérdést, hiszen alapvető jogokról van szó. Arra is rá kellene mutatnunk majd, hogy azok az intézkedések, amelyek az EU harmadik országokkal kapcsolatban észszerűek lehetnek, főleg itt az adatcserére gondolok, azok változatlan formában szükségszerűek-e az Európai Unión belül is. Hiszen ne felejtsük el, hogy a rendőrség és az igazságügyi együttműködés létezik az Európai Unióban, tehát azért nem ugyanaz a mérce talán az Európai Unión belül, mint mondjuk az EU-nak a harmadik országokkal való kapcsolatrendszerében. Kiegészítésül hozzáfűznék még Anna Hét nevében is egy pár dolgot, angolul folytatom. Ő a terrorizmus ellenes politikában az árnyék jelentéstevő, de nem tud ma itt lenni, úgyhogy pár kérdést az ő nevében is megfogalmaznék. Anna először is kiemelni azt, hogy a munkadokumentum nagyszerű, és támogatja ezeket a releváns kérdéseket, különös tekintettel a közleményre, és az alapvető jogokra való koncentrálást is ütvözli illetve a költséghatékonyságnak a vizsgálatát az intézkedések kontextusában. További kérdéseket is feltesz, még több elemzést várna három pontra vonatkozóan. Világosabban kellene látni, hogy milyen intézkedésekre van szükség EU-s szinten, vagy pedig tagállami szinten, amikor azt állapítjuk meg, hogy a tagállamok a legfőbb szereplők ezen a politikai területen Európai Uniós szinten kevés az átláthatóság, elég bonyolult rendszerek működnek, főleg ugye az adatvédelemről beszélünk. Aztán a szubszidiaritás elvét is ki kell emelni, ugye különböző megközelítések léteznek a tagállamokon belül, arra nézve is, hogy hogyan lehet kelzelni és hogyan lehet fellépni a terrorizmus ellen. A jogi elemzésben, amely a bizottságtól érkezik a profilalkotásra vonatkozóan, is oda kell figyelni az alapvető polgári jogokra. Még egy fontos dolog, a PPP-k, amelyekről már szólt itt es, szó esetét, az interneten keresztül is hozzájutnak forrásokhoz, és a közlemény szerint itt is további elemzésre volna szükség. Köszönöm. Köszönjük, mondja az elnök. Trasser képviselő. Köszönöm. Valóban nagyon fontos témáról van szó, amely a saját bizottságunk kompetenciánkon is túl nyúlik, és köszönöm, hogy ezt a kezdeményezést megragadták. És nem csak a tegnapi szörnyűséges események mondatják velem a következőt, Tudjuk, hogy számos polgár van úton, és nem akarja, hogy korlátozzák a mozgás szabadságát. A tegnapi események is mutatták, hogy szükség van egy európai koordinációra, még azon felül is, ami most már a birtokunkban van. Az együttműködés Európa és a partnerek között, akik itt a biztonságot szavatolni kívánják, és a politikát felkarolják. Itt az alapvetéseket is megvitatjuk, és ugye azt mondjuk, hogy hát talán az utóbbi tíz évben megváltozott a világ ezen a területen, és eljött az idő, hogy úgymond leltárt készítsünk, akkor megfogalmazhatjuk azt is, hogy merre tartsunk, mik legyenek a prioritásaink. A néppárt számára szeretném felkínálni a teljes együttműködésünket, és mint kinevezett shadow, én is felajánlom ezt a segítséget a jelentéstevő asszonynak. A munkadokumentum alapján azt mondhatom, hogy most az írásos anyag alapján tudok állást foglalni, de tulajdonképpen a teljes folyamat során készségesek leszünk, és nagyon szívesen dolgozunk majd azért, hogy közös eredményeket tudjunk kieszközölni. A dokumentumban belül nagyon fontos alapvetéseket olvashatunk, amelyeket a néppárt támogatni tud. Egy alapvető stratégia, az elemzések, evaluációk kérése, aztán egyfajta térkép kialakítása, a feltérképezés, mind nagyon helyes, de hát ezzel csak azt követeljük, amit az illetékes biztos asszony felajánlott és a programjában, munkaprogramjában elővezetett. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egy véleményen valunk, mert amit kapni fogunk, az nem az lesz, mint amit mi elképzeltünk. Igen, a biztonság pénzbe kerül, Ugyanúgy, mint ahogy a menekültügyi politika és a diszkrimináció ellenes politika pénzbe kerül. De azt támogatjuk, hogy kell szállni pénzeszközöket a biztonságra, de akkor ez a politika legyen hatékony. Legyen indokolt a pénzköltés, és az álljon arányban azzal, hogy potenciálisan korlátozzuk a polgárokat a személyes mozgásukban ha most arra gondolok, hogy mennyire lesz folyó pénzeszközük, és az erre vonatkozó irányelvet ismerik, akkor gondolom tudják, mire gondolok. A hírszerzést föl kell használni, annak érdekében, hogy ne automatikus, automatizált módon keresett személyeket diszkrimináljunk. Nem lehet tehát teljesen egy kalap alá venni mindenkit, a polgárok 80-90 százaléka nem eshet a fókuszba, hanem pontosan az a két-három százalék legyen az, akit jobban górcső alá veszünk, és a többieket pedig ne érintsék ezek az intézkedések. Ami a bizottsági közleményben tulajdonképpen nem szerepel megfelelő súlyjal, és ami ebben a munkadokumentumban is inkább csak érde, ér, szőrmentén szerepel, az a titkos szolgálatok kérdése. Az előttem szólóval egyetértve azt kell mondanom, hogy valóban tagállami kompetenciáról van szó, de nem lehet saját kezdeményező jelentést írni, ha nem tárgyalunk arról is, hogy európai együttműködésről nem esik szó, és nem dolgozunk ki stratégiát itt a titkosszolgálatok vonatkozásában. Nagyon jól ismerjük a nemzeti parlamenteken belül, van számos legjobb bevált gyakorlat, vannak hatékonyan működő titkosszolgálatok, amelyeket azonban ellenőriznek is. Szeretném motiválni afelé is, hogy nem csak a biztonsági kontextusban dolgozzunk ki stratégiákat, hanem a, biz- a külpolitikában is, és a biztonságpolitikában is. Tehát legyen egy európai védelmi stratégia, nézzük meg, hogy a kompetenciákat hogyan osztják meg, kinek mi a dolga, és hogyha az új NATO stratégiára gondolnak, amelyet Lisszabonban hoztak tető alá, ugye ott az egész stratégiát felkarolják, a civil krízismenedzsment is szerepel ezekben, ebben, úgyhogy lényeges lenne arra is koncentrálnunk, hogy kinek, milyen időpontban, milyen súlyponttal mi a feladata. Összességében azt kell mondanom, hogy nagyon ambiciózusan megfogalmazott dokumentumot terjesztett elő. Nagyon sok a terv, nagyon sok az elemzés, a tanulmány, meghallgatás, amelyet bejelentett, Hát a kivitelezhetőség szempontjából talán egy prioritás listát kellene felállítani, és akkor annak mentén látjuk, hogy mi az, amit először szeretnénk, amit másod, harmad, negyed és ötöd sorban is fontosnak vélünk. A néppárt nevében még egyszer mondom, biztosítjuk önöket a teljes együttműködésről, a felelősségünk tudatában vagyunk, és nagyon bízom, hogy jó eredményre fogunk jutni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen. Hagy emlékeztessem önöket, kollégák, hogy egy hosszú lista van itt előttem, és a délelőtti ülésünk 12.30-ig tart. Háromkor fogjuk folytatni délután a munkát, és aztán holnap reggel újra találkozunk ugye kilenckor a soros elnökség illetékes miniszterével. Úgyhogy szeretném kérni önöket, hogy próbáljuk meg tartani az időt. A tolmácsokat is ugye bizonyos ideig kapjuk csak meg, próbáljuk meg az időt tartani. A bizottságot és a soros elnökséget is szeretném meghallgatni a témában, úgyhogy a többieket kérem, hogy figyeljenek oda az időre. Hosszúr kapszót. Köszönöm. Én is támogatnám azt, hogy legyen egy európai terror ellenes stratégiánk, erre szükségünk van, mert a szabadságunk és a demokráciánk szavatolása érdekében szükség van erre. Biztonság nélkül elképzelhetetlen ennek biztosítása, úgyhogy mindenképpen szükségre, szükségszerűnek tartom. Nagyon sok aspektusról szó esett már, én itt az új technológiákra szeretnék még egyszer kitérni. Ugye kiberháborúról tudunk, aztán a finanszírozás, a terrorizmus finanszírozása, a kiberbűnözésre is utalnék. Tehát itt az új technológiákban nagyon sok minden beszüremkedik. Ami a költségeket illeti, szerintem az a helyzet, hogy amit ma nem fizetünk ki, és nem vagyunk eléggé adakozók a megelőzésben, akkor az kétszer annyit fog kivenni a zsebünkből, hogyha ma nem finanszírozzuk. Sargentini képviselőnek tudom mondani, hogy nem osztom a véleményét sok mindenben, főleg, hogyha terrorizmus ellenes politikáról beszélünk, vagy stratégiáról, sokkal inkább politikai statementnek ítélem, amit ő itt elmondott. Úgyhogy kérem szépen, hogy a tárgyra koncentráljon, mert a közös terrorizmus ellenes stratégia hatékonyságát próbáljuk itt előmozdítani, gondolok itt ugye a megelőzésre, a nyomozásra, a bűnöldözésre, és itt lesz érdekes a demokratikus ellenőrzés és az elszámoltathatóság. Köszönöm. Quería decir... Köszönöm. A terrorizmus ellenes politikában a biztonság, a teljes biztonság utópia. Ezt mindannyian tudjuk, az előadó is, ezért általában biztonságot akarunk, és hatékonyságot. Persze nem vagyok én ennek a területnek szakértője, de azért beszélnek egy példáról, úgy gondolom, hogy kapcsolódik a biztonság kérdéséhez, és ahhoz, hogy miért olyan nehéz elérni a biztonságot. Például a testvérem, Alberto bátyám, Sevilla polgármesterét, az ETA ter- terrorszervezet a feleségével együtt megölte egy támadásban, de ez nem csak Baszkföldre korlátozódik ezek a támogat, támadások, hanem Spanyolország egészére. És amikor engem megkérdeztek, hogy félek-e, teszek-e óvintézkedéseket, és én mondtam, hogy nem félek, tudom, hogy vannak 800-an a listán, de aztán a 800-adikat úgy meggyilkolták, hogy három gyerekük maradt árván de úgy gondolom, hogy nagyon nehéz megvédeni az állampolgárokat, ez a következtetés, és gyakorlatilag nagyon nehéz megvédeni azokat is, akiket védtek. Például az én bátyám politikus volt, és őt védték, mégis megtörtént ez a tragédia. Úgy gondolom, hogy nagyon szükséges, hogy minden erőfeszítést meg kell tenni az állampolgárok védelmére, és módosítókkal vagy egyéb módon szeretnék hozzájárulni ennek a jelentésnek a sikeréhez. Remélem, hogy hozzá tudok járulni a végeredményhez. És van valami, amit szeretnék itt elmondani, és nagyon érdekesnek tartom, hogy a terrorizmus áldozataira mennyire nem fordít figyelmet az Európai Unió. Szeretném megadni az őket megillató helyet az áldozatoknak, és a terrorizmus elleni harcra vonatkozó vélemény gondolom pontosan erre jó hely, hogy vegyék figyelembe az áldozatok kérdését, az ő szempontjukat, különböző komplexusok nélkül, előítéletek nélkül kell foglalkozni ezzel a problémával. És természetesen a szabadság és a biztonság között a megfelelő egyensúlyt ki kell alakítani azok, akik nem ismerik a terrorizmus jelenségeit testközelből, általában a biztonságot részes, a szabadságot részesítik előnyben, de a mi példánkból látható, hogy más szempontok is vannak. Minden esetre támogatom a vélemény elkészültét. Köszönöm szépen, Blons úr. Bronz úr. Köszönöm, elnök úr. Én aggódom, amikor a terrorizmus okait próbáljuk beazonosítani, mert ezt gyakran az igazolásokkal keveredik össze, és aztán azt mondják, hogy semmi nem igazolhatja ártatlan emberek meggyilkolását politikai ügyek előrébb vitele céljából. De azonban tudjuk, hogy nagyon sok elkövetőt más motivál, az iszlám elkövetőket más motivál. Ez nem minden, a terrorizmus nem minden fajtája. Az egyik motiváció az, hogy agresszív és illegális háborút folytatunk Irak és Afganisztán ellen, ezeket a háborúkat be kellene fejezni, és az Iránnal szemben tervezett háborút nem kellene megindítani. A másik pedig, hogy partizán politikákat folytatunk a közel-keleti konfliktussal kapcsolatban. Ez a konfliktus nagyon nehéz, de nem a mi asztalunk. Kívül kellene maradnunk belőle, és el kellene kerülni ezt a fajta hivatalos partizánkodást. A végső megjegyzésem pedig az az, hogy nem szabadna a profilkészítéstől félnünk aki azoknak a tekintetében, akik a terrorizmussal kapcsolatban hozhatók. Lehet, hogy ők muzulmának, lehettek ők írek a múltban, de akár Spanyolországban is voltak ilyen emberek, lehetnek ők a Baszkföldön élők, ezt hallottuk az előző példából. példából. Tehát bárkiről szó lehet, Teljesen mindegy, hogyha a nyugalmazott angol tanárok, ahelyett, hogy a tanítványaikat halára untatják, terrorista cselekményeket követnek el, akkor a profilkészítést rájuk is ki kell terjeszteni. Tehát bárki, aki aránytalanul e, nagy súlya szerepel a terrorista elkövetők között, a profilkészítés alanya kell, hogy legyen. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök úr, hogy tovább asszony következik. Köszönöm szépen. Nincsen túl sok időnk. Nagyon szimpatikus nekem az a struktúra, amiben a kolléga dolgozott, és szeretnék néhány észrevételt tenni, amelyek egyébként szerepelnek az alapvető ajánlások között is a dokumentum végén. Először is a megelőzést kellene jobban kiemelni, illetve azt, hogy milyen szerepet kap amit egyébként nem is említenek külön, a finanszírozás, a terrorista szervezetek finanszírozása, annak ellenére, hogy a terrorizmust nem csak szervezetek követik el, hanem egyének is lehetnek terroristák. Ezt is meg kell említeni. Ez a mi felelősségünk ebben a bizottságban és képviselőként, hogy a személyes adatok védelmét biztosítani tudjuk. Ezeket szisztematikusan kell védeni ezeket az adatokat, és figyelembe kell vennünk az informatikai hekerek és a kalózkodás elleni harc szempontjait is. Az internetes támadások, a kibertámadások, ez egyfajta internetes terrorizmus, és ez is súlyos probléma. Meg kellene említeni a dokumentumban azt is, hogy milyen fontos szerepet játszanak az intézkedések, és nagyon fontos, hogy ezek arányosak legyenek. Aztán tudjuk az a közlekedésben a folyadékokkal kapcsolatos problémát. Ez nem hatékony stratégia, ez már bebizonyosodott, és ez inkább zaklatás az utasokkal szemben. Különösen, amikor gyógyszerekre vonatkozik. Én például orvos vagyok, és sokszor előfordul, hogy kidobatják a gyógyszereket az embereken, mert nem lehet felvinni a repülőgépre. Tehát két dolgot kell figyelembe venni. Ezeket szeretném, ha megemlítenék a jelentésben. Nincsen túl sok eszköz a kezünkben a parlamentben, de ebben az esetben igenis van lehetőségünk, hogy kérdéseket tegyünk fel a bizottságnak tehát az informatikai hackerek ellen kellene felvenni még a harcot, és ezt meg kellene említeni a szövegben, Látford asszony. Köszönöm szépen. Nem voltam itt a vita első részénél elnézést a Dua bizottságban voltam. Work. Az Emberi Jogi Bizottságban voltam, ahol a kínzásról volt szó, és erre is szeretnék hivatkozni, talán ezzel is kezdeném. Különösen fontosnak tartom az előadó hatos ajánlását, illetve a hetes számút, ami arra vonatkozik, hogy van-e megfelelő demokratikus felülvizsgálat a terrorizmus elleni politikákban, és hogy megsérülnek-e az emberi jogi normák. Ezt össze kell kötni azzal az utókövetéssel, amit remélhetőleg a Libel Bizottság és az Emberi Jogi Albizottság egy megegyezésbe alapján nem sokára el fog indítani azzal kapcsolatosan, hogy mi történt, és milyen intézkedéseket tettek a tagállamok a három évvel ezelőtti jelentésünk nyomán. Nagyon hasznos ülést tartottunk Amnesty úrral, illetve az ENSZ előadókkal, Novák úrral például. Ezek egymással párhuzamos folyamatok, de úgy érzem, hogy több ponton ezeket össze kellene egyeztetni és kötni ezt szerettem volna Szofi megemlíteni, hogy a két bizottság munkáját ilyen módon hasznos volna összeegyeztetni. Az egyes és a kettes számú ajánlásokkal kapcsolatosan úgy gondolom, hogy ezeket egyébként teljesen támogatom, de azt tartom nagyon fontosnak, hogy amikor értékeljük azt, hogy mit jelentsen egy megfelelő terrorizmus ellenes stratégia. Nagyon fontos, hogy megpróbáljuk ezt visszavinni egy büntetőjogi perspektívába. Úgy érzem, egy kicsit eltévedtünk több ponton korábban, különböző pontokon a világban. Európában és az Egyesült Államokban az elmúlt tíz évben a megközelítés arra alapult, hogy ki lehet lépni a jogi védelemből és a jogi normák köréből. Vissza kellene vinni erre a területre ezt a politikát, vagyis a büntetőjog területére. A cél az, hogy kivizsgáljuk és megfelelően bírósági eljárásba vonjuk a terroristákat, és hogyha lehetséges, akkor őket elítéljük, de nem szabad, hogy ide tartozon a kínzás, a titokzatos eltűnések és a törvényes rendszeren kívüli kezelése ezeknek az ügyeknek. Sargentini asszony éppen arról beszélt, amikor érkeztem, hogy az Egyesült Királyság holnap valószínűleg bejelenti a terrorizmus ellenes törvények felülvizsgálatát. az úgynevezett ellenőrzési utasításokra vonatkozó, az ellenőrzési parancsokra vonatkozó jogszabályokat fogják felülvizsgálni. Nyilván figyelembe kell venni a nyomozás igényeit, illetve az büntetőeljárás igényeit, és ettől nem szabad elválasztani ezeket az eszközöket. Azután beszéltek a profilalkotásról is. Körülbelül két évvel ezelőtt készítettem egy jelentést a profilalkotásról, megvizsgálva ennek törvényességi aspektusait. Azóta sok minden nem történt e tekintetben, de továbbra is úgy gondolkodom, hogy a profilalkotás nem hatékony, és ráadásul diszkriminatív eszköz is Azért nem hasznos, mert megakadályozza a, polit, a rendőrségi nyomozókkal az együttműködés, és megakadályozza, hogy a hírszerzési információn alapuljon a rendőri munka. A bűnügyi esetekben gyakran van haszna a profilalkotásnak, amikor megvannak az információk az elkövetőről. Hazámban például most vizsgálják a 2005-ös júliusi londoni támadásokat, és ez alkalmat ad arra, hogy megvizsgáljuk, hogy mit tudtak már a titkos szolgálatok kor előtte, a támadások előtt. A nagy kérdés, hogy tudtak-e olyan dolgokat a titkos szolgálatok, amelyek nyomán intézkedéseket kellett volna tenniük, megelőzendő a támadásokat. Ahogyan egy kollégám szokta mondani, kell tudnunk a rendőrökkel beszélnünk. Kapcsolatot kell teremteni a rendőrség és a titkosszolgálat között, illetve a biztonsági szolgálatok között, és ennek a hiánya sok visszaéléshez vezetett az elmúlt tíz évben. Köszönöm. Kérem, hogy az utolsó észrevételeiket mondják el, még mielőtt Intefeld asszonynak visszaadjuk a szót, Morvai asszony. Nagyon örülök annak, hogy a jelentés újféleképpen közelti meg a terrorizmus ellenes harc problémáját és tulajdonképpen rámutat arra hogy attól hogy állampolgárok életébe titkosszolgálatok kormányok rendőrségek a lehető legnagyobb mértékben beavatkoznak lehallgatják őket megfigyelik őket és a többi egyáltalán nem biztos hogy elérjük a kívánt célt tudniillik a terrorizmus elleni hatékony fellépést. egyáltalán nem biztos az hogy minél több beavatkozás az állampolgárok magánéletébe minél több megsértése az emberi jogoknak a terrorizmus elleni minél hatékonyabb fellépés döntéshez vezet. teljesen egyetértek azzal ami itt már elhangzott a az európai terrorizmus elleni leghatékonyabb fellépés az lenne hogyha visszavonnánk a katonáinkat eh, irakból és eh, afganisztánból ezt tanácsolom saját eh, hazámnak is magyar katonának nincs keresnivalója ezekben az országokban. láthatjuk viszont azt a hatalmas veszélyt ami abban áll hogy a jogalkotásban is és a jogalkalmazásban is olyan lépéseket látunk amik a terrorizmus elleni félelmet kihasználva lehetőséget, adnak arra hogy kormányok illetőleg titkosszolgálatok vagy más hatalmi csoportok a saját ellenzékükkel ellenségeikkel szemben a jogállamiság hagyományos követelményeit félretéve fellépjenek. én azt tanácsolom hogy akár a libe bizottság akár általában az európai unió egy tanácsadó testületet hozzon létre lehetne ez egy függeléke az ön jelentésének kizárólag jogász szakmai szempontból nézze meg azokat a jogszabályokat amelyek a tagállamokban születtek a terrorizmus elleni fellépés jegyében magyarországon például az előbb emltettem a belügyminiszternek azt a jogszabályt amely úgy fogalmaz hogy a terrorizmussal összefüggésbe hozható személy telefonja a brói engedély nélkül lehallgatható az illető megfigyelhető mindenféle titkosszolgálati eszközök alkalmazhatóak vele szemben ez a jogállamiság szempontjából nyilvánvalóan elfogadhatatlan egy ilyen jogszabály és nagyon örülnék annak is hogyha egy független szakmai megfigyelő csoport jönne létre azoknak az eljárásoknak a megfigyelésére amelyeket a terrorizmus elleni harc jegyében folytatnak. magyarországon például érdekes módon egy nagy ügyben folyik terrorizmusra hivatkozással büntetőeljárás az úgynevezett hunnia csoport amely gazdasági korrupciós ügyekkel foglalkozott a politikával erősen összeolvadó eh, korrupciós ügyek feltárására szakosodott ez a bizonyos hunia csoportvezetője budaházy györgy a legismertebb egyik legismertebb alakja a parlamenten kvüli ellenzéknek érdekes módon ővelük szemben folyik terrorizmus vádjával eljárás több mint másfél éve rettenetes körülmények között előzetes letartóztatásban vannak itt lenne az ideje hogy pont az ön jelentése adna egy jó apropót arra hogy egy egy európai megfigyelő csoport teljesen függetlenül esetleg minden politikai csoportból jogász szakemberek megfigyelnék hogy hogyan is folyik egy ilyen eljárás milyen körülmények között vannak bebörtönözve olyan emberek akik egyébként véletlenül a politikai ellenzéknek a tagjai és terrorizmus címével, folyik ellenük eljárás és az úgynevezett fair eljárás a tisztességes eljárás alapvető emberi joga hogyan érvényesül ezekben az ügyekben. köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Hát akkor a bizottság képviselője Sifer úr itt van, és látom, hogy ő szeretne egy megjegyzést tenni, mielőtt Intveld asszony lezáró megjegyzéseit meghallgatjuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy megkapta, megadta nekem ezt a lehetőséget, hogy ö, reagálhassak az elhangzottakra. Minden felvetést gondosan lejegyeztem, az Európai Bizottság tisztában van a demokratikus ellenőrzések fontosságával a terrorelhárítás terén, és különösképpen annak a fontosságával, hogy ezt a nagyon érzékeny témát észszerűen és alaposan meg kell vizsgálni szakértők bevonásával, panelek bevonásával, tanulmányok készítésével. Két dolgot hadd mondjak el a mi oldalunkról. Az egyik az, az a közlemény, amelyet az Európai Bizottság tavaly júliusában nyújtott be. Ez egy politikai értékelés, és ezt világosan meg is fogalmazza a dokumentum. Ez nem egy technikai anyag, nem is annak készült. Tehát politikai szempontból értékeljük azt, hogy az EU elhárítási stratégiának keretében mi történt. Ezt a stratégiát 2005-ben hagyták jóvá az állam és kormányfők. Tehát a júliusi közleményünk az ezt a politikai értékelést végzi el, ezt már mondtuk, elmondtuk itt a parlamentben. Ez a stratégia még mindig érvényes, és a novemberi belbiztonsági közlemény is beazonosította azokat a prioritásokat, amelyekkel az elkövetkezendő években foglalkozunk, és a biztos is, ez az ő politikai döntése, beszélt arról, hogy mit tesz majd a jövőben. Aztán pedig technikai tanulmány is fogunk készíteni a politikai közlemény, a júliusi politikai közlemény után. Az átfogó technikai tanulmány elkészítése rendkívül nehéz, és persze Intvet asszony részletekbe is bocsátkozott az anyagába, de szinte felül olyan problémákat látunk itt, amelyeken szinte lehetetlen felülemelkedni, mert többe kerülne, több munkába kerülne ez, mint az esetleges végeredmény, amit számunkra hozna. Miért? Mert a terrorelhárítás, a terrorizmus állandóan változó jelenség, tehát a múltban alkalmazott intézkedések nem garantálják, hogy ezek a jövőben is alkalmazhatóak lesznek. Gondoljanak a repülés biztonságára, állandóan újabb és újabb esetekkel szembesülünk, és állandóan újabb és újabb intézkedéseket kell hozni. Aztán csak kiegészítjük a nemzeti politikákat, a nemzetállamok felelősek e, ezekért ezen a területen. Tehát hogyan tudjuk figyelembe venni azt, hogy az EU szinten hozott intézkedéseknek milyen a hatása a nemzeti szintre, milyen paraméterekkel tudjuk mérni ezt a hatékonyságot, az EU és tagállami intézkedések kombinációjának a hatékonyságát, E- ezzel nem foglalkoztunk elég alaposan az elmúlt években. Aztán a meghiúsított kísérletek elemzése, és így tovább. Tehát annyi információ van, nagyon nehéz, objektív, valóban hiteles paramétereket felállítani. És végül pedig mi a definíció? Mit definiálunk terrorelhárítási intézkedésnek. Nagyon szűk értelmezésben igen kevés ilyen lépés van, de több intézkedésnek többféle hatása van, részben a terrorizmussal kapcsolatos harcra is kihat. De előfordulhat, hogy ezek oktatási, szociális, integrációs politikákban meghozott intézkedések nagyon nehéz megítélni, és aztán az administratív költségeket, az administratív terheket is nagyon nehéz megítélni. Mi az, E, amit valóban terrorházítási politikának tekinthetünk, és e, miért ki a felelős. Ez is igen összetett kérdés, és ezért gondolja úgy a bizottság, hogy a tematikus megközelítést kell alkalmazni, tehát ezért e, adtunk ki egy paralel, egy párhuzamos közleményt, amely az információt csere mechanizmusokat értékelte a bel- és igazságügyi területen. Ez egy szisztematikus megközelítés, globális képet ad, amely nem túlságosan ö, tág, és persze minden egyes intézkedést meg kell vizsgálni. Ma délután vitatjuk meg ezt a javaslatot, megpróbáljuk a lehető legjobb, legetfogóbb információt előállítani és eldönteni, hogy milyen intézkedéseknek milyen hosszú távú költsége van. Hát talán ezt tudjuk megvalósítani, de a többi szinte teljesíthetetlen. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök úr. Ma délelőtt meghallgattuk a magyar minisztereket, úgyhogy az elnökség, ha jól látom, nem kíván további kiegészítést fűzni a vitához a jelenlegi helyzetben. Tehát ha egyetértenek ezzel, akkor vissza is adnám a szót előadónknak, Intvert asszonynak. Biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz lesz összefoglalni az elhangzottakat, de tudom, hogy megtesz mindent tőle telhetőt, hogy az itt elhangzott felvetésekre reagáljon. Thank you, Chair, for brevity. Köszönöm szépen a rövidség kedvéért, nem foglalom össze a vitát, a legtöbben itt voltak. Két észrevételem volna és a bizottságnak majd szeretnék valamit mondani. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes megfigyelni, hogy hogyan kezdjük el megbeszélni a terrorelhállítási politikáknak az eredményeit Úgyhogy egyre inkább azért most már kezdünk a múlt felől elmozdulni a jövő felé az összpontosításunkban. Nagyon fontos, hogy az értékelésről beszéljünk itt. Nem az új stratégiáról, az majd a következő lépés. Először vizsgáljuk meg, hogy mi történt eddig. Másodszor, ahogyan Jiménez asszony is rámutatott, nem szabad ideológiai síkra terelni ezt a vitát, nincsen semmi bajom az ideológiával, de az elmúlt tíz évben feltételezésekre alapult ez a vita néha nagyon elrugaszkodott feltételezésekre, amelyeknek nem sok köze volt a tényekhez, és nagyon fontos, hogy most először a változatosság kedvéért tényekből induljunk ki. Ahogyan már a miniszter is beszélt erről, nagyon fontos az EU-s PNR-t megalkotni, hogy nehogy biztonságosabb legyen kiutazni Európából, mint Európán belül utazni, de én ezt is találgatásnak tartom, hiszen nincsen erre tényleges bizonyíték. Ami a bizottság véleményét illeti, alapvetően egyetértek a kijelentéseivel, hogyha ön azt mondja, hogy lehetetlen bizonyítani a hatékonyságát és a hasznosságát ezeknek a politikáknak ebben az esetben elnézést, de majdnem ugyanebben az értelemben azt is mondhatná, hogy még mindig érvényes a terrorizmus ellenes politikánk, úgyhogy akkor folytatjuk. De mi alapján? Milyen alapon? Ez az én kérdésem. Mindig ezt halljuk, ezeket az érveket, hogy szükségesek, ezek a politikák. Lehet, hogy így van. Én ezt támogatom is, de szeretném ezt a véleményemet bizonyítékokra alapozni. Semmilyen más politikai területen nem úszhatnák meg a jogszabályalkotók azt, hogy kijelentik, hogy most itt szürg- sürgősen szükség van egy új hídra vagy vasútra. Nem tudjuk bebizonyítani, hogy szükséges, de mi vagyunk a kormány, bízzanak bennünk. Ennél azért nagyobb eredményeket kell felmutatnunk. A munkadokumentumomban nagyon hosszú listát adok közzé kérdésekről, amelyekre választ várunk. Hogyha a bizottság erre nem tud választ adni, akkor miért tesz javaslatokat? Gyakorlatilag politikai ö, helyzetértékelésről van szó. Ön azt mondja, hogy értékeli az eddigi sikereket, de nem arról van szó benne, hanem arról beszél, hogy milyen intézkedésekről döntöttek. Még arról sincs szó, hogy hogyan hajtották végre ezeket az intézkedéseket. Erről nem is beszélek a dokumentumomban, az intézkedések végrehajtásáról, hiszen sokszor letolják a torkunkon ezeket az intézkedéseket, de nincs is szó a végrehajtásról, nem is hajtják végre ezeket az egyébként igen sürgős és szükséges intézkedéseket. Nem beszél az eredményekről, hogy mit értünk el, legalábbis a dokumentumuk alapján nem tudjuk, hogy biztonságosabb -e a környezetünk, mint tíz évvel ezelőtt. Valóban igaza van, nagyon nehéz objektív paramétereket kialakítani, de azért próbáljuk csak meg demokráciában élünk. Az egész vita ma arról szól, hogy megvédjük a demokráciánkat és az alapvető szabadságjogainkat. Erről beszél, ez, erről van szó itt a vitában. Ha nem hiszünk a demokratikus felülvizsgálatban, az átláthatóságban, az elszámoltathatóságban, akkor menjünk haza hogyha olyan intézkedéseket teszünk, amelyeknek költsége is van ráadásul, és eh, amelyek eh, cinikusan hozunk meg, ráadásul van, akinek az előnyére szolgál, egy egész iparág épült rá, én liberális vagyok, nekem nincs gondom a pénzkereséssel, de kinek a pénzét költjük, kinek a szabadságjogait korlátozzuk, hogyha a bizottság erre nem tud bizonyítékokkal szolgálni, akkor nem tudok támogatni semmilyen ilyen intézkedést ebben a házban. Aztán beszél arról, hogy nagyon nehéz különbséget tenni az terrorizmus ellenes politikák között, de a legtöbb intézkedést azzal igazolják, hogy a terrorizmus ellen küzdeni kell, és aztán egy csúsztatással olyan hatásköröket alakítanak ki, amelyeknek semmi közük a terrorizmus elhárításhoz vannak olyan intézkedések, amelyekről azt mondhatom, hogy nagyon korlátozott a terrorizmus elleni felhasználhatóságuk. Ez egyébként, és 95%-ban nem kapcsolódnak ezek a terrorizmushoz. Pontosan az ilyesfajta információra van szükségünk, ezeket napvilágra kell hozni. Az állampolgári jogokról beszélünk, az állampolgárok biztonságáról és pénzéről tartozunk az állampolgároknak azzal, hogy magyarázatot adjunk az intézkedéseinkről. Számítok arra a bizottság részéről, hogy működjön együtt az Európai Parlamentről. Tel, köszönöm szépen a kollégáknak az észrevételeiket, és számítok önökre a jövőben is. Köszönöm. Thank you, Mrs. Intveld. That was quite... Köszönjük szépen, Intveld asszony. Egyértelmű volt ez a statement. Nagyon túlhaladtuk az időnket, köszönöm a tolmácsoknak, hogy itt voltak, köszönöm a részvételt a képviselőknek. Felfüggesztjük most az ülést, és ma délután három órakor folytatjuk. Köszönöm.